Right. Um, right. Welcome everybody to this, this afternoon. Üdvözlök mindenkit a délutáni ülésen. Előre szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy igyekezni fogok pontosan kezdeni minden ülést és nem a szokásos negyedórás késéssel, mert ez nem tisztességes az első felszólalóval szemben, akinek a jelentése beszámolójából gy kénytelenek vagyunk lecsípni. Akkor rögtön kezdjük a napirenddel, illetve Hans Péter Martin miután itt van, szeretnék beszámolni arról, hogy júliusban a koordinátorok hoztak egy döntést, miszerint a parlament azon szabályait alkalmazzuk-e, amely szerint csak a frakciók képviselői kaphatnak koordinátori ö, szerepet, illetve az alelnökök. A parlament új szabályai szerint ö, ha valaki nem frakció tag, nem egy frakció tagja, nem vehet részt a koordinátori üléseken, és Hans Peter Martin felebezésként megkért, hogy jelentsem ezt be, nem tudom, hogy kíván -e ehhez szólni. Minden esetre van egy eljárás, miszerint ő fellebezhet ez, szerint, ez ellen a döntés ellen. Elnézést, csak nagyon röviden tartom fel az ülést. Itt az egyes képviselők alapjogairól van szó, megválasztott képviselők alapjogairól, és köszönöm az alelnök, illetve az elnök asszonynak, délelőtt nem akartam itt eljárásrendi ügyekkel foglalkozni az amerikai vendégek előtt. Minden esetre köszönöm, hogy hivatalosan ezt bejelentette. A frakciókhoz nem, nem tartozó képviselők is találkoztak, és ami az eljárásrendet illeti, eddig az volt a szokás, hogy a frakciókhoz nem tartozó képviselők lehetőséget kaphatnak arra, hogy koordinátori pozíciót is kaphassanak. És ugyanúgy, ahogy ez az elnökök konferenciáján is szokásos volt. Az akkoriban illetékes főtitkár hatáskörében azonban a szabályok úgy módosultak, amit úgy lehet értelmezni, hogy ez a jog változatlanul érvényes. Azonban az egyes szakbizottságok másképp kezelik ezt a kérdést. Én most arról értesültem hivatalosan, hogy egyelőre, mindaddig, amíg jobb megoldás nem ö, születik, igyekeznek koordinátori pozíciót találni. Most ezen az alapon, azonban nekem illetve hogy ezt a jogot most egyelőre nem adják meg, és ez ellen szeretnék tiltakozni, hiszen ez szerintem az a képviselők alapjogát sérti, hogy nem vehetnek részt bizonyos döntések meghozatalában. És többször kértem az elnök asszonyt is, hogy a koordinátori ülésről pontosan számoljanak be indoklással együtt, annak érdekében, hogy a frakcióhoz nem tartozó képviselők is megfelelően tájékozódjanak. Ennek hiányában azonban kénytelen leszek tiltakozni, mert mindig csak így plegyka szinten jutnak el hozzám hírek, hogy bizonyos jelentéseket kik kaptak meg, milyen indoklás alapján. Úgyhogy így felmerül a veszélye annak, hogy esetleg nem a bírósági döntésnek megfelelően történnek a jelentések, illetve egyéb vélemények kiosztásával kapcsolatos döntések. Én személy szerint remélem, hogy az elnökök értekezlete mielőtt döntésre jut, megoldásra jut ebben a kérdésben, annak érdekében, hogy egy konstruktív és jól működő Európát tudjunk kiépíteni. Nem megengedhető, hogy bizonyos képviselőket így módon diszkrimináljanak. Szerintem ez egy demokratikusan legitimen működő parlamenttel ellentétes, hogy bizonyos képviselők nem élveznek egyenlő jogokat. És nem szabad, hogy ezt megengedjük, talán a megfelelő döntés egy jó precedens teremthet a mi szakbizottságunk részéről. Köszönöm szépen, el, mondja az elnök asszony. Ha jól emlékszem, a koordinátori ülésre abban állapodtunk meg, hogy a szabályokat alkalmazzuk, a jegyzőkönyveket még, a jegyzőkönyvet még nem küldtük ki senkinek, röviden konzultáltunk a titkársággal, és megállapodtunk, hogy általánosságban megküldjük majd a koordinátori ülések jegyzőkönyvét, mégpedig gyorsabban, mint eddig a szünetben. Azonban nem tudtuk ezt tovább folytatni. Itt történt egy mulasztás is, ugyanis a részletekről is időben előzetesen kellett volna értesítést kapniuk, ami a jelöléseket illeti, hogy erre reagálhassanak. Tehát egyelőre ez a döntés született, de minden további döntésig mindenféleképpen biztosítani fogjuk, hogy az anyagokat mindenki meg fogja kapni, és hogyha valaki meg akarja hallgatni a koordinátori üléseket, arra is lehetőség lesz. A szabályokat értelmezve úgy tűnik, hogy van kísérlet arra, hogy a koordinátorok kérdésében megállapodjunk és közös álláspontot alakítsunk ki. A frakciókhoz nem tartozott, tehát a független képviselők esetén is, habár ők nem biztos, hogy egy közös platformot képviselnek. Tehát lehet, hogy bizonyos átdolgozásra szükség lesz, nem tudom, hogy más koordinátor kíván ehhez hozzászólni, de igyekszünk tovább lépni, és biztosítani azt, hogy minden információt megkapjanak, és ezeket figyelembe vegyük a mindenféle fellebezési vagy esetleges jogorvoslati folyamatban. Elnézést, hogy még itt időt szakítok. Köszönöm szépen ezért a konstruktív hozzáállásért. Ami engem illet, én szeretnék élni, ha jól értem, akkor élhetnék a hallgatólagos, megfigyelői lehetőséggel, anélkül, hogy hozzászólnék. Itt arról van szó, tehát mi úgy gondoljuk ezt, hogy a, a titkárságának valamelyik tagját is küldheti. Tehát itt nem arról van szó, hogy ön személyesen lenne jelen hallgatólagos megfigyelőként. Itt lehet, hogy ezt a szabályt a koordinátorok még majd felül kívánják vizsgálni, lehet, hogy másképp értelmezik majd a szabályokat, én igyekszem minél konstruktívabban tovább lépni, figyelembe véve a megjegyzéseket, és hogyha a türelmét kérhetném addig is, ugyanis a parlament egészének vonatkozásában, nem csak a szakbizottságunk vonatkozásában kell megvizsgálnunk még egyszer ezt a kérdést, annak érdekében, hogy mindenütt ugyanúgy alkalmazzuk a szabályt, és ne legyen eltérés szakbizottságok között. Tehát ez a szabály-szabály idézőjelben jellegű döntés, egyfajta elvi döntés. Ha ez így megfelel, akkor javasolnám, hogy folytassuk a nyolcas napi rendi ponttal. Eszmecsere a hetedik parlamenti ciklus politikai prioritásairól. A tagok megkaptak egy erre vonatkozó dokumentumot, amit a titkárság állított össze, ez összefoglal mindent, amiről jelenleg tudomásunk van, és ami a mostani ciklusban terítékre kerül. A mostani vitának a célja, hogy egyrészt értékeljük, ami előttünk van, és meghatározzuk a prioritásainkat hogy például vannak-e kifejezett saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó javaslatok, akkor erre most keríthetnénk sort. A vitát követően pedig egy levelet fogok írni a bizottsági elnökök konferenciája felé, taglalva a fő prioritásainkat, és ez egyfajta összefoglalója lesz a mostani vitánknak, ezt természetesen a koordinátoroknak is megküldjük, további kiegészítésekre, megjegyzésekre, illetve hogy ők is ellenőrizzék, minden pontosan tükröze az anyag, és amint a bizottsági elnökök konferenciája megkapta ezt a levelet, remélhetőleg ez valamilyen írásos anyagban ölt majd testet a prioritásainkról. A pénzügyi szabályozás, mint tudjuk, prioritást élvez. És ez bizonyos mértékig a most megvitatandó kérdések egyfajta előkészületet is jelentenek a jövőbeni viták számára a svéd elnökség alatt nyilvánvalóan ők a legfontosabb, a legsürgetőbb dolgok, dolgokról kívánnak majd velünk eszmét cserélni. Tehát akkor most ezt elmondva, nem tudom, hogy a koordinátorok kívánnak-e ehhez hozzászólni, Gomez úr, vagy pedig valaki más. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Önökhöz hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy a szabályzattal kapcsolatos kérdések nagyon fontosak, épp annyira, mint a korábbi szabályokhoz való kötődés. És egyébként, ami a következő hónapok programját illeti, nagyon fontos az állampolgárok számára az, hogy odafigyeljünk a gazdasági válság problematikájára, Ma délelőtt találkoztunk amerikai barátainkkal, azt beszéltük meg, hogy sok időre van szükség ahhoz, hogy analizáljuk a helyzetet, de igazából az állampolgárok, az európai polgárok azt várják, hogy minél hamarabb választ tudjunk nyújtani. Kicsikét már elegük van ebből az állandó várakozó álláspontból. Ennyit a prioritásokról. Tehát válság, ez az első számú prioritás, és azok az intézkedések, amelyek a válság kezelést szolgálják. Hatékony, pragmatikus jogszabályokra van szükség, ugyanis ma arra van szükség, hogy minél hatékonyabban lépjünk fel szabályozási szinten, és ne pedig öncélúvá váljon a jogszabályok alkotása. Thank you. Mr. Köszönöm szépen, mondja az elnök hogy Bulman úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is egyetértek természetesen az előttem szólóval. Ha megnézzük a titkárság anyagát a különböző jogalkotási munka pontokról, akkor nem kell itt a kilenc fő sarokpontot megkeresni. Azt hiszem, hogy ez éppen elég munkát jelent majd számunkra. Minden esetre két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Elsősorban arra, hogy milyen jogalkotási munkára van szükség rögtön a jogalkotási ciklus elején, az amerikai vendégek látogatása után, hadd mondjam, hadd hangsúlyozzam, hogy a pénzügyi, dologi és személyi feltételei a munkáknak vonatkozik ez a szakbizottságra, illetve az egyes képviselőkre, és nem veszi figyelembe a ránk váró munkaterhet, illetve felelősségeket. Az amerikai törvényhozókkal folytatott beszélgetésekből azt hiszem, hogy teljesen egyértelműen kiviláglott, hogy hol vannak különbségek az ilyen munkafeltételek között. Úgyhogy kérem az elnök asszony támogatását ez ügyben. Másodszorban számos szempontból szerintem komoly szakértőkre van szükség. Olyan szakértőkre, akik nem lobby érdekeket képviselnek, olyan lobbyérdekeket, akiket az éppen jogalkotási munka érint. És kérem, hogy vegye figyelembe, hogy függetlenül attól, hogy mennyire szükséges a pénzügyi piac szabályozása, az is fontos, hogy a makroökonómiai szempontjait is szem előtt tartsuk a munkánk során. Tehát a fellendülési, gazdasági fellendülési terveket illetően meg kell vizsgálni, hogy azok milyen gazdasági impulzusokat eredményeznek az egyes tagállamokban. Milyen viszonyban állnak azok az egyes európai kezdeményezésekkel, illetve milyen azok kapcsolata a tagállami kezdeményezésekkel. A Lisszaboni kettesre is tekintettel, tekintettel kell lenni, ami az új időszakra egy meghatározott gazdasági stratégiát jelent majd. A saját kezdeményezésű jelentéseknél a makroökonómiai témák kapcsán a 2010-es politikai iránymutatások kapcsán mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy ez a mi illetékességi körünkbe tartozik. A közelmúltban ez az iránymutatásra csomagok keretében került kidolgozásra, de arról sem feledkezhetünk meg, hogy az új parlamentnek a Lisszaboni kettes mentén kell majd folytassa a munkáját, vagy egy több bizottságot átfogó külön munkacsoport keretében. Tehát kérem, hogy ezt a különbségtételt is vegyük figyelembe, és ezt képviselje majd az elnökök konferenciáján. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy eh, Almunia biztossal volt egy találkozóm a tegnapi nap folyamán, és nem sokára megszületik majd egy jelentés, amelyet bemutat nekünk a biztos úr valószínűleg október 15-én egy nyitott koordinátori ülésen, és akkor megtudhatjuk a legfrissebb eh, fejleményeket ebből a jelentésből. A megemlített eh, megjegyzést pedig följegyeztem. Euh, Köszönöm szem, szépen. Igazából ebben ehhez már nem tudok mit hozzáfűzni. Talán csak annyit, hogy nagyon sűrű a napi rendünk, úgyhogy a következő hetekben, hónapokban kérdéseket fogunk feltenni a biztosi pozícióra pályázó jelölteknek. Ugyanis a parlamentnek demokratikus ellenőrző feladata az elnökkel szemben és a különböző biztos jelöltekkel szemben az, hogy megítéljék őket. Um, Ezt is följegyeztük, mondja az elnök asszony. Eh, Köszönjük szépen, elnök asszony. Nos, a javaslatokat tartalmazó lista mellett, amelyek ugye jogszabályhoz vezetnek majd, emellett van még jó pár olyan kérdés, amelyet prioritásként kell foglalkozni ennek a bizottságnak. Kettő ezek közül a pénzügyi intézmények segélyezésére vonatkozik, illetve a gazdaság helyreállításával. Méghozzá minél előbb, egy dialógus keretében. Meg kell vizsgálnunk, hogy a pénzügyi intézmények rendelkezésére bocsátott közpénzek hogyan befolyásolják a gazdaság hátralevő, illetve többi részét, valamint az üzleti életet. Ezen kívül a központi bank számára és egy külön stratégiára van szükségünk, annak érdekében, hogy valahogy visszaszerezhessék a pénzforrásokat, anélkül, hogy egy inflációs buborékot hoznánk létre. Másodszorban, ami a költségvetési politikát illeti. Ahogyan a tisztelt képviselőtársaim is tudják, 2005-ben felülvizsgáltuk a stabilitási és növekedési paktumot, Németország és Franciaország ekkor nem igazán tudott megfelelni a szabályoknak, és így a paktum felülvizsgálatára került sor. Meg kell néznünk, hogy a bizottság tervei, különösen a kiadásokra vonatkozóan, tehát a tagállamok kiadásaira vonatkozóan, hogyan kapcsolódnak a szabályokhoz, mennyiben felelnek meg a szabályoknak, és hogyan tudunk segítségükkel kilábalni a válságból. Aztán van még valami, ami a ma délelőtti ülésünkhöz kapcsolódik a stabilitást nem tudjuk megvalósítani, hogyha a szabványos költs- szabvány költségvetési politikát folytatjuk. Tehát ismét meg kell néznünk a bizottsággal karöltve, hogy hogyan érhetjük el a költségvetési stabilitást ismét. Itt a központi bank segítségére is számítunk. Jó pár terv született. Ott van a Lisszabon 2, amire Bullman is utalt. Azonban későbbi időszakra is tekintenünk kell, tehát nem csak 2011-re, hanem egészen 2020-ig, és azt hiszem, hogy a tervezés folyamatában nekünk is ki kell venni a részünket. A stratégiánk alapvető fontosságú része az kell, hogy legyen, hogy a versenyképességet ismét visszaállítsuk, és kilábaljunk ebből a válságból. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államok Európa előtt véget vet majd ennek a válságnak, tehát hamarabb kijutnak a válságból. És ma délelőtt fölmerült az a kérdés, hogy a makrogazdasági egyensúly a világban illetve az egyenlőtlenségek a legnagyobb valuták, a legnagyobb gazdaságok között hozzájárultak a válság súlyosbodásához. Tehát itt ezzel a kérdéssel is foglalkozunk kell, az egyensúly hiányát meg kell vizsgálnunk. Lehet, hogy a Bretton Woods intézményektől egy más rendszerre kell átérni, és azt hiszem, hogy itt az európai közösségnek mindenképpen részt kell ebben vennie. Nemzetközi fórumokra van szükség ehhez. Véleményem szerint tehát ezzel kellene foglalkozni a szakbizottságunknak. Kérdés, hogy saját kezdeményezéssel élünk, vagy pedig a bizottság anyagaira támaszkodunk. Elnök, köszönöm szépen, Sven Giegeltnek adom át a szót. First of all... Először is hadd mondjam el, hogy osztjuk azt a véleményt, mi szerint? Nagyon hosszú a teendőnk listája. A titkárságnak is nagyon sok feladata van az előkészítés területén. Legtöbb esetben ez lehetővé teszi azt, hogy valóban releváns vitát folytassunk, és ezeket a vitákat a jelentésekhez kapcsoljuk, illetve a irányelvekhez kössük, azokhoz az irányelvekhez, amelyekről döntést kell hoznunk, vagy megjegyzésekkel kell kiegészítenünk azokat. Két dolgot szeretnénk a listán látni. Hogyha nincsen bizottsági javaslat a közös konszolidált vállati adóalap tekintetében, akkor szeretnénk egy, egy, egy saját, kezdeményez, egy kezdemény, saját kezdeményezésű jelentést látni, hiszen itt sakmat helyzet alakul ki, a magatartási kódex, az üzleti, tehát az adózás tekintetében, és hogyha nincsen javaslat, akkor azt hiszem, hogy az Ekon bizottságnak kell, kell saját kezdeményezéssel élnie, és segítséget kell nyújtania országoknak állami támogatás keretében, illetve a válságkezelési pénzforrásokat kell alkalmazni. Másodszorban nagyon jó lenne az, hogyha egy tanulmány vagy egy saját kezdeményezésű jelentés születne, amely a, azt vizsgálná meg, hogy a közpénzek miben befolyásolják, hogyan befolyásolják a pénzügyi ágazatot, illetve a bankok életét. Meg kell nézni, hogy milyen vívmányokat sikerült elérni. Tudjuk, hogy nagyon sok a hibás statisztika, a hibás adatok, és eddig nem készült átfogó elemzés ebben a témában pedig bizonyára ez nagy érdeklődésnek örvendene. És végül a tőkekövetelmény irányelvhez kapcsolódhat a következő kérdéskör. Ugye az amerikai kollégákkal is beszéltünk erről. Túl nagy ahhoz, hogy kudarcot, váljon, kudarcot valljon, csődbe menjen egy cég, és túl nagy ahhoz, hogy kiváltsuk, megmentsük azt. Milyen politikai uh, lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy ne kelljen bankokat kimentenünk azért, mert nem hagyhatjuk, hogy teljes mértékben csődbe menjenek. Ez egy valós kérdés, a források hatékony felhasználására vonatkozik, és azt hiszem, hogy ebben a kérdésben részletekben menően vizsgálatot kell végeznünk akkor, amikor a tőkekövetelményekkel foglalkozó irányelvről van szó. Köszönöm. Sorry, I'm having difficulty. Elnök, a titkár úr, a titkárság kézírását nem tudom elolvasni. Oli Schmidtnek adom át a szót, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az én agályaimat nem tükrözi ez az... Az volt a korábbi tapasztalatom, hogy a napirend annyira sűrű volt, hogy igazából azt sem tudtuk, hogy mihez kezdjünk, és külön üléseket kellett tartanunk. A válság következtében azonban valójában nem tudjuk, hogy milyen kezdeményezést javasoljunk, sem itt Európában, sem az USA-ban. Ezért azt mondom, hogy körültekintőnek kell a tekintetben, hogy most mit mondunk, némi teret kell hagyni arra is, hogy esetleg új kezdeményezések szülessenek. Nem zsúfolhatjuk tele az a napirendünket úgymond, vagy a programunkat két évre. Ugyanis előfordulhatnak olyan váratlan események, ahol gyorsan kell fellépni, és gondolom, remélem legalábbis, a bizottság is hasonlóképpen fog eljárni. Ugyanis itt 20 együttdöntési kezdeményezés, legalább 11 egyéb kezdeményezés is van, ami meglehetősen sok. Case, Case Swinburne a következő a listámon. Köszönöm szépen. Egyetértek, valóban nagyon zsúfolt ez a program, és annak ellenére, én, hogy én új képviselő vagyok, gyanítom, hogy ez jóval nagyobb munkaprogram, mint a többi szakbizottságé. Ha csak arra gondolunk, hogy délelőtt milyen témák hangzottak el, például a jutalmazási rendszerek, befektetési bankoknál ezek szabályozása. Hát ezek mind óriási munkát jelentenek. Nem tudom, hogy elegendő idővel rendelkezünk-e majd, hogy ezeknek az irány elv tervezeteknek minden apró részletét meg tudjuk vitatni, hogy elkerüljünk tévedéseket akik már korábban is, vagy régebb óta itt vannak a parlamentben, mint én. Nem tudom, hogy például a ma délelőtt elhangzottak hogyan fordíthatók le gyakorlatra, hogyan tudjuk ezeket összehangolni globálisan, és hogyan tudjuk elkerülni, hogy egy ilyen szabályozói adok-veszek alkú alakuljon ki. Klinc úr, köszönöm szépen én is csak osztom az előttem szólók hozzá szólását, és Ulan úrhoz hasonlóan nekem is aggaszt a források szűkössége. Talán a titkárságnak meg kéne vizsgálnia, hogy milyen jelentések, intézkedések vagy javaslatok azok, amelyek valóban átütő sikert arattak az elmúlt öt évben. Tehát azokra kell összpont is, összpontosítanunk, amelyeknek mindenféleképpen prioritásnak kell lenniük, és ahol megfelelő politikai befolyást tudunk gyakorolni. Függetlenül attól, hogy most 20 vagy 18 együttdöntési kezdeményezés van -e. A lényeg az, hogy jól dolgozzunk, eredményesen. Az én benyomásom az elmúlt öt év alapján az, hogy nagyon sok érdekes kezdeményezéssel foglalkoztunk eredményesen, de ezek a fiókban landoltak. Éppen ezért, ha szűkösek a forrásaink, akkor mindenféleképpen meg kell tennünk mindent, hogy ezek az ilyen fölösleges munkát elkerüljük, és tényleg csak arra koncentráljunk, aminek hatása is lehet. Másodszorban Garcia Magallos már erről szólt, már ma is tudjuk, hogy a tagjaink, tagállamaink többsége túlzott deficit eljárás tárgyát képezi, mert nem tudják az összes Maastrichti kritériumot betartani. És várhatóan jövőre sem csökken ezek száma, sőt, egyre rosszabb lesz a helyzet. Most erre tekintettel a Maastrichti kritérium és a stabilitási és növekedési paktum változatlanul témaként fog felvetődni, és preemptív módon, előre menő módon kellene itt eljárnunk, előre kéne menni ezeknek a dolgoknak, hogyha a miniszterek tanácsa valamilyen javaslatot dolgoz ki, akkor és ők teszik meg az első lépést, akkor ezzel a mi lehetőségeink szűkülnének. Is there anybody else wishing to speak? Van még valaki, aki szót kíván kérni? Kérdezi az eh, elnökasszony, rajtam kívül. Nos, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Győri asszony. Thank you, Madam Chair. Én említeni. Látva ezt a hosszú listát, valóban az ember azt gondolja, hogy nem kellene már bővíteni, hiszen ez egy hatalmas munkaterhet jelent mindannyiunknak. Mégis azt gondolom, hogy érdemes mindkettőről pár szót ejteni. Az egyik az a válságnak a tanulságai. Azt hiszem, hogy arról keveset beszéltünk mostanában, hogy hogyan történhetett az meg, hogy több uniós tagállam is mentővre szorult. Ugye Magyarország volt az egyik, az első tagállam, amelyiket itt a krízis hatására meg kellett menteni az uniónak, utána Észtország és Románia esetében is ez történt. Én szerintem nagyon fontos lenne feltérképezni az okokat, hogy mik vezettek ehhez egyrészt ennek azt gondolom hogy fontos belső okai voltak minden ország esetében de hát azért azt is érdemes megnézni hogy az unió hogyan kezelte és hogy a jelenlegi uniós szabályozás az megfelelő e és egyenlően kezel e minden tagállamot. pontosan mire gondolok és ezt a kérdést majd trichet úrnak is el fogom mondani amikor az európai központi bank vezetőjével sorra kerül az eszmecsere a jövő héten ugye itt arra gondolok hogy a válság alatt a, nem eurozóna tagállamoknak által kibocsátott államkötvényeket azt a repo műveletekben a bankközi piacokon nem fogadta el az európai központi bank hiszen a szabály azt mondja hogy ezeket nem lehet elfogadni. mg ugyanúgy az eurózónán kvül levő országok gy svédország és dánia esetében az államkötvényeket azokat elfogadja az európai központi bank. ez azt mutatja hogy igenis van különbségtétel az eurózóna kvül levő országok között is. Én azt gondolom, hogy azért az unió elveivel ez nehezen összeférhető. Tehát ez mind a válság következményében látjuk, hogy ilyen egyenlőtlenségek is kijöhetnek a tagállamok között, és szerintem fontos lenne, hogy ezt a kérdést feltérképezzük. A másik pedig, amelyik több irányelvtervezetben tervezetben szerepel ebben a hosszú listában is, ez pedig az adóelkerülésnek, adócsalásnak a témaköre. azt tudjuk egy 2005-ös bizottsági papír alapján, hogy a, az adójövedelmek 39,3%-a az Unióban az, az akár valahogy eltűnik, és adócsalás gyanús és nagyon fontosnak tartanám hogy ez a témakör minél szélesebb körűen feltépépeződjön itt a következő években és hogy a polgárainknak el tudjunk számolni azzal hogy e téren mit tettünk le az asztalra ebben a parlamenti ciklusban. köszönöm. Right. Anybody else? Elnök, kérem még valaki szót. Clinton úr? Where, Mr. Clinton? Clinton is working. But... Clint úr? There, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. thank you. Um... Clint úr tehát. Igen, köszönöm szépen. Német. Akkor németül folytatom. Szeretném Szeretnék csatlakozni a GUE kolléga által elmondottakhoz. Lettországban, országban, Magyarországon és Romániában is a 119-es szabály alapján szükség volt válságmentő programra, és az előttünk lévő javaslatok kapcsán is meg kell vizsgálni hogy ezek minek következtében alakultak, és erre egy saját kezdeményezési jelentést talán lehetne javasolni a válság okaival összefüggésben, annak sarokpontjaival összefüggésben. Úgyhogy legalábbis formális szinten szerintem ezeket a szempontokat is középpontba kéne állítani. Csak egy rövid felvilágosító kérdés. A makroökonomiai kérdésekkel kapcsolatos éves jelentés az eurozónáról nincs, szerepel azonban a, az e, Európai Központi Banknak az éves jelentése nem szerepel itt. Hiányzik. Elnök, jó, majd visszatesszük akkor oda nem akartuk törölni, tehát szerepel a terveink között, de igazából a saját kezdeményezésű jelentéseinknek a száma limitált. Sorry. Question, uh, Madam Chair. What does it mean that... Ez mit jelent pontosan? Hogy az a központi bank jelentése szerepel a saját kezdeményezésű jelentések között, vagy sem? Elnök, igen. Van egy éves állásfoglalás, az eurozónával kapcsolatos jelentés, és Right, so... Tehát igen, nincs, nem szerepel a listán valóban, de ezt automatikusan minden évben megtesszük. Csak ugye az a probléma, hogy csak öt saját kezdeményezésű jelentésünk lehet egyszerre, egy időben, de mindenképpen szerepel a terveink között, ez egy rutin jellegű jelentés, olyan, mint a versenyképességi jelentés, és így tovább. Ne haragudjon! Nem egészen értem, a kollégám szerintem jól gondolja, hogy a éves jelentés az eurozónáról, az igazából az eurozóna gazdasági fejlődéséről ad számot, miközben a központi bankról szóló jelentés az intézmény politikáiról szól. Tehát talán még egyszer feltenném azt a kérdést, hogy vajon ez tényleg szerepel-e a saját kezdeményezési jelentések között? Elnök, igen. Azt hiszem, hogy csak véletlen történt. Mindig is tudjuk, hogy ezt a jelentést minden évben megtesszük. Én is szeretnék visszatérni a Wulman kérdésre, ami a bizottsági jelentéseket illeti az eurozónával kapcsolatban, vagy például a Lisszaboni stratégia kapcsán. Nos, hát itt el kellene kerülni azt, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentés legyen, ugyanis azt hiszem, hogy az már önmagában elég, hogyha az Európai Bizottság egy jelentést készít erről, innentől kezdve már mi automatikusan kifejezhetjük véleményünket ezzel kapcsolatban, és így nem fogjuk elveszíteni a lehetőséget. Elnök? Igen, ez így volt a múltban is, ez sajnos problémát jelent, de most sajnos nem sikerült ezt megoldanunk. A versenyképességi jelentéssel kapcsolatos jelentés volt az egyik, aztán volt egy másik kommunikáció, amit várunk, és megpróbáljuk a kettőt összevonni, de hát ez elég nehéz a központi bankot más kérdésekkel összevontan kezelni. Nézzük akkor, hogy ki kíván még hozzászólni. Talán ezt a naprakész listát majd el fogjuk küldeni mindenkinek. Például úr, et korrektsuse huvides, et äh, siin kõlas justkui oleks äh, ka Eest-. azt hallottam, hogy Észtország európai segítségre szorul a gazdasági nehézségek megoldásának érdekében, de ez nem igaz. Én Észtország volt pénzügyminisztereként, kimondhatom, hogy ez egyszerűen nem igaz, ugyanis jó időkben mi bizony tartalékot képeztünk, és most ez a tartalék a válság kapcsán nagyon hasznossá vált. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezt a kis módosítást is felvezetem. Én csak két rövid gondolatot szerettem volna megosztani önökkel. Az első a saját kezdeményezési jelentésekre vonatkozik. Ennek a szakbizottságnak a története azt mutatja, hogy ezek a saját kezdeményezési jelentések akkor hatékonyak, hogyha a bizottság Tehát ma rajtunk múlik az, hogy most saját, milyen saját kezdeményezésű jelentéseket kívánunk megvalósítani, és, a, és ezeknek a sikere is rajtunk múlik. Aztán második pont, amennyiben úgy döntünk, ugye a koordinátorok ülésén történt egy döntés a jelentésekkel kapcsolatban az eurozónára vonatkozólag. Ez az egyik legfontosabb kulcskérdésünké kell, hogy váljon. Ezt a kérdést ezt meg kell oldani valahogyan, és azt hiszem, hogy már erről szó esett különben a koordinátorok ülésén is. Elnök, köszönöm szépen. Storian úr a következő. Köszönöm szépen. Ami a makroökonomiai helyzetet illeti, valamint az eurozónára vonatkozó éves jelentést, szeretném aláhúzni, hogy az összes 2004-ben és 2007-ben az Európai Unióhoz csatlakozott állam vállalta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az eurót minél hamarabb bevezesse. Nos, hát az eurozónáról szóló jelentésnek szólnia kellene arról is, hogy hogyan is állnak most ezek az országok a felkészülés terén, az euróra való áttérésre való felkészülésük hogyan áll. Elnök, utolsó, Weingok úr következik. Nos, hát a kollégáim, akik eh, inzisztáltak, hogy a makroökonomiai kérdéseket mindenképpen vegyük fel a napirendünkre. Igazuk van, ugyanis ezt nem úszhatjuk meg. A Lisszabon 2 során is a makroökonomiai politikákkal kell, hogy foglalkozzunk, ugyanis az egyes, a Lisszabon 1-ben nem igazán foglalkoztunk a makroökonomiai kérdésekkel, főként a növekedés terén voltak lemaradásaink. Nos, hát most a monetáris, illetve fiskális politikáinkkal problémák vannak, és nagyon sok tagállamnak szüksége lesz arra, hogy bizonyos mozgásteret kapjon a büdzséjében annak érdekében, hogy meg tudja valósítani a G20-ak által kitűzött célokat, és bizony a kollégáknak igaza van arról is, hogy a stabilitási paktumról is kellene néhány gondolatot írnunk. Ez nem volt egy butaság, de ma már egyszerűen senki nem alkalmaz ezeket a kritériumokat. Recesszióban vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag túlságosan restriktív politikákat alkalmazunk, és ezzel meg fogjuk törni a növekedést, és ezzel gyakorlatilag nem lesz elég adóbevétel, amivel aztán tovább növeljük a deficitet. Tehát a stabilitási paktum betartása nagyon fontos lenne, de ugyanakkor meg a jelenlegi helyzetben nincsen, meg, nincsenek rendelkezésre álló eszközök a tagállamok kezében annak érdekében, hogy ezeket meg is tudják valósítani. Ami a monetáris politikákat illeti, a központi bankkal kapcsolatban az egyik kolléga elmondta, hogy Magyarországot támogatták, pedig ez elvileg a központi bank státusza alapján tilos lenne, Nos, hát ilyen szempontból érdekes lenne talán, hogyha az Európai Központi Bank fő misszióiról egy tágabb vitát folytatnánk, hogy például hitelezhet-e az Európai Központi Bank a nehézségekkel küzdő országoknak, mert ezzel is monetáris politikai kihatásokat fog előidézni, tehát fontos lenne erről a kérdésről vitát folytatni, hogy vajon adjunk-e ilyen missziót a központi banknak, támogathatja a központi költségeket a központi bank akkor, amikor a kisbankokat is támogatta már. Elnök, néhány gondolatom nekem is lenne ezzel kapcsolatban. Egyetértek azzal, hogy meg kellene néznünk, hogy mit is teszünk a, azzal a helyzettel, amikor nagy szervezetek nagyon nagy nehézségekkel küzdenek, tehát mondjuk majdnem csőd célére kerülnek. Ezeket a forgatókönyveket meg fel, felül kellene vizsgálnunk, meg kellene néznünk, hogy Lehman Brothershez hasonló esetekben mit lehet tenni Európában. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban folynak már munkálatok ilyen irányban, de azt hiszem, hogy a felügyelőknek az a feladata, hogy ezeket a fajta ellenőrzéseket elvégezzék. És számunkra is nagyon érdekes lenne, hogyha elmondatnánk a véleményünket az ezen a területen jelenleg uralkodó folyamatokkal kapcsolatban. Aztán a stabilitás kapcsán azt tudom elmondani, hogy vannak olyan idők, amikor a versenypolitika nem elég, amikor a stabilitási politika és a versenypolitika együtt tudják kifejteni a jó hatást. Azt kell most előidéznünk, hogy nehogy tovább gyűrűzzön a válság. Nagyon érdekes lenne talán hogyha megvizsgálnánk azt, hogy a stabilitási politikákban mit is lehetne tenni a jelenlegi helyzetben. Például az ö- a nagy vállalati összeáll, összeolvadások a pénzügyi területen, mondjuk az ellenséges célú felvásárlások területén mi is történik. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy talán, hogy, hogy mit kellene pontosan tenni, de érdekes lenne megvizsgálni ezeket a helyzeteket. Ami pedig a válságot illeti, Wolf Klintz egy bizottságot fog vezetni, amelynek az lesz a feladata, hogy a, bizo- hogy a válságot megvizsgálják, és miután ebben a szakbizottságban nagyon kemény törvényhozási feladataink vannak, ezért hasznos lenne, hogyha megnéznénk, hogy pontosan mi is történik a válságban, és akkor ennek kapcsán tudnánk megfogalmazni a javaslatainkat. Tehát ehhez egy mandátum kell, úgyhogy amikor a jövőben ilyen típusú munkákba belekezdünk, akkor nagyon fontos lenne az, hogy ebben a szakbizottságban ne ugyanazt végezzük, amit, ne ugyanazokat a feladatokat, amelyeket a Klinc bizottságban, hanem inkább együttműködjünk velük. Ugye a saját kezdeményezésű jelentések lehetőséget nyújtanak arra, hogy megmutassuk magunkat a világnak, de esetleg a szállásfoglalások vagy a szóbeli kérdések is nagyon jó lehetőségeket nyújthatnak a plenáris ülésen, ugyanis ez hozzájárul az ismertségünkhöz. Ott elmondhatjuk a véleményünket bizonyos kérdésekről, akár a bizottsághoz intézett kérdések formájában is. Ami pedig a központi bankot illeti. Nos, hát itt szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Jean-Claude Trichével monetáris párbeszédben kezdtünk. Szeptember 28-án lesz egy olyan találkozó, amikor kicserélhetjük véleményünket vele, és ott elmondhatjuk a nézőpontunkat. és hát majd amit itt elmondtunk most, azt össze fogjuk foglalni, és el fogjuk küldeni mindenkinek. Nos, hát most pontosan tudjuk kezdeni a következő napirendi pontunkat. Első eszmecsere alternatív befektetési alapkezelők irányelv. Jelentéstevőnk Jean-Paul Gozesz, Tudjuk, hogy ez miről szól ez a kérdés, ez a jelentés, úgyhogy meg is adom neki a szót, hogy bevezesse a témát. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Tegnap este jelöltek ki jelentéstevőnek, úgyhogy igazából a mai napon még nem tudok végleges véleménnyel szolgálni. A frakciónk kollektív munka mellett tette le a voksát, tehát igazából az én személyem körül egy kis csoport fog kialakulni azon személyekből, akiket érdekel a téma, és így egy nagyon nehéz témában egy álláspontot próbálunk majd kialakítani. Azért nehéz ez a téma, mert ahogyan ma, már az, ma reggel már az amerikai kollégák is elmondták, a válság egyre mélyebben gyűrűzik, és a dinamizmus csak akkor tudjuk visszaadni a gazdaságnak, hogyha megfelelő jogszabályi hátteret teremtünk hozzá. Ugye olyan vállalatokba való befektetésekről beszéltünk, amelyeknek a jelenlegi profit a legfontosabb, és nem a jövőbeli. Hát sajnos ez elég gyakran megtörtént, és bizony a televízióban, a hírekben elég gyakran olvashatunk ezekről a cégekről, hogy hogyan is végzik. Itt ezzel kapcsolatban több gondolat is elég sok vitát gerjeszt. Az első az, hogy vajon csak a bizottság által javasoltakra korlátozzunk, korlátozzuk a erőfeszítéseinket, tehát a befektetési alapok menedzserek, vagy pedig ki akarjuk terjeszteni a hatáskört, és az a kérdés is felmerül, hogy vajon kívánunk-e olyan európai útlevelet létrehozni, ahogyan a bizottság ezt megfogalmazta, hogy három év után nem európai termékeket forgalmazók számára hoznánk ezt létre. Az átláthatóság fontos ebből a szempontból, főként, hogy az ide vonatkozó alapok felhasználása hogyan valósul meg, és részemről természetesen nagy szeretettel várom mindazoknak a kollégáknak a véleményét, akik el szeretnék azt mondani, akik meg szeretnék azt velem osztani. A lobbistákat távol szeretném tartani, a parlament álláspontját kell ki összekovácsolnunk, és a parlamenti képviselőknek van ebben nagyon nagy szerepük. Ma délben London polgármesterével találkoztam, ő kérte a találkozót. A City egy delegációjával érkezett, a hedge fundokról akart velem beszélni. Jó magam is egyébként polgármester vagyok, de egy 309 fő számláló kis helységnek vagyok a polgármestere, és hát nem tudom, hogy nem esetleg a kis normandiai falum és London közötti um, testvérvárosi kapcsolat kialakításáról akart-e beszélni. Egyébként nagyon jó a francia, tehát nagyon jól beszél franciául. Elmondta nekem, hogy a City és London városa számára mennyire fontos a pénzügyi világ jelenléte. Tehát a viccet félretéve, azok a kollégák, akik már itt voltak a korábbi parlamenti ciklusban is, ismernek, tudják rólam, hogy mivel foglalkoztam. Nagyon nagy többséggel elfogadták a jelentéseimet, és a bizottsággal, valamint a soros elnökséggel első olvasatban ezeket az ügyeket le tudtuk zárni. Tehát ez azt mutatja, hogy készen állok a kompromisszumokra. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden örökké úgy marad, ahogyan azt egyszer kőbevéstük a törvényekbe. Ez, egy, ez már egy olyan idő a mai, amikor nagyon gyorsan változnak a dolgok, és a jogszabályoknak is ehhez a gyorsan változó világhoz kell alkalmazkodniuk. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, a különböző frakciók árnyékjelentéstevőivel szoros együttműködésben kívánok majd folytatni a munkámat. Egy nagyon technikai jellegű kérdésben azt hiszem, hogy fontos az egyeztetés. Thank you. I will take Mr. Bullman yet. Köszönöm szépen. Bullman uh, úr lesz a következő hozzászóló, hiszen nincsen árnyék jelentéstevő ebből a frakcióból. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a nagyon humorral dúsított uh, beszámolót uh, egy ilyen komoly témában. Nem vagyok naív. Tudom, hogy a gazdasági világban rendkívül sok érdek ütközik, és ez végül is nem fog megváltozni. A kérdés az, hogy a mi szaktudásunk, kapacitásaink és bölcsességünk a jogszabály alkotás vagy javaslat tekintetében mindenféleképpen a szabályozás érdekét kell, hogy szolgálja. A korábbi parlamentben, korábbi ciklusban Különösen a Rasmussen jelentés kapcsán, vagy a Léne jelentés kapcsán a mi bizottságunk javasolta ezeket, és így születtek meg ezek a jogalkotási aktusok. és akkor a, arra is oda kell figyelni, hogy ezek az erőfeszítések ne mondjanak ellent a saját kezdeményezésű jelentéseknek. Tehát az ilyen témákat mindenféleképpen a mi szakbizottságunknak kellene felkarolnia. A választási kampányban a vezetők, az alapkezelők képezték a tárgyát a, az érdeklődésnek. Két dologra kell odafigyelni. El akarjuk-e kerülni azt, hogy az európai gazdasági rendszert kár érje, vagy ki akarjuk teljesen űzni a befektetési alapokat és fedezeti alapokat, vagy pedig szabályozni akarjuk és ez, ehhez egy korszerű szabályzási rendszere van szükség. Másodszorban pedig az Európában piacon megjelenő ilyen típusú termékek magas színvonalat képviseljenek, minőségi termékek legyenek. Tehát szerintem az egyes javaslatokat ebből a szempontból kell megvizsgálni. Felmerül a kérdés, hogy az rossz átláthatóság, a rendkívül bonyolult megjelenése ezeknek a piaci szereplőknek feltétlenül kell, hogy szerepeljenek a javaslatban, és a bizottság javaslatát ebből a szempontból kell pontosítani, elkerülendő, hogy további joghézagok szülessenek, el kell azt is kerülni, hogy egy túl hosszú vagy bonyolult jogszabályjal gyakorlatilag harmadik országból származó befektetőket hozzunk előnyben a mieinkhez, az európaiakhoz képest, akikre sokkal szigorúbb szabályok érvényesülnek. Úgyhogy a versenyszempontokból is meg kell a javaslatokat vizsgálni, ezt is fel kell majd vetni a vitában, hiszen arra kell törekednünk, hogy az egyes szabályok minősége javas, javuljon. Nyilvánvalóan nyitnak, nyitottnak kell lennünk arra, hogyha a gazdaságból, a gazdaság szereplői vagy fogyasztói szervezetek figyelmeztetnek egy meghatározott javaslat előre nem látott hatásaira, és párbeszédet kívánnak folytatni a szakbizottságunkkal, erre is nyitottnak kell lennünk majd. Köszönöm szépen. Stila asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon fontos eh, ez a vita, és eh, négy órához közeledve már attól kezdtem tartani, hogy eh, nem sikerül ezt a napirendi pontot megvitatnunk. A jelentéstevő által elmondottakat üdvözlöm. Sokan megkerestek már egy ilyen jellegű jogszabályjal kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy amikor ezt megvizsgáljuk, akkor a gyenge pontokat is feltárjuk, és azokat is kezeljük, Udo a joghézagokról már szólt. Megvan az a félelem természetesen, hogyha rossz szabályozást hozunk, akkor talán rosszabb hatást eh, érünk el, mint eh, ha nincs szabályozás. Skóciában elsősorban azt foglalkoztatja az embereket a magántőke alapokkal kapcsolatosan, vagy a fedezeti alapokkal kapcsolatosan milyen szabályok vannak, de ez a szabályozás más eh, pénzügyi termékekre is kiterjedne, ezzel is foglalkoznunk kell. Így például a vállalatok közötti befektetésekről kéne beszélnünk, ezekkel nem foglalkoznak a jelenlegi jogszabályok. Ma jó lenne, hogyha legalább a határidőket többé-kevésbé kialakítanánk, hiszen az idő szorít, és itt a bizottsággal is majd egyeztetnünk kell, Ugyanakkor viszont fontos, hogy ez a jogszabály, erre a jogszabályra kellő időt fordítsunk, nem szabad elkap. Úgyhogy köszönöm a hozzászólásokat, és nagyon örültem ennek a vitának. Remélem, hogy hasonló érdekes viták elé nézhetek még az elkövetkezendőkben is. Kenvin úr, majd Kamal úr következik a listámon. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy én árnyék jelentés tevője leszek a zöldek nevében ennek a jelentésnek. üdvözöljük, hogy az Európai Unió végül úgy, végre úgy döntött, hogy a spekulatív alapok kérdésével is foglalkozik, a fedezeti alapokkal. Most a magántőkébe nem mennék bele, mert szerintem az egy más kérdés. Évek óta rendkívül sok kritika éri a fedezeti alapokat, ugyanis komoly rendszer szintű kockázatot jelentenek a pénzügyi rendszerben. Ez a probléma a 90-es évek végéig nyúlik vissza. Ugyanakkor viszont a törvényhozók, a jogszabályalkotók vonakodtak lépni, és majd hogy nem megvárták a válságot, mielőtt bármit is tettek volna. Ma délelőtt már beszéltünk arról, hogy mennyiben felelősek a fedezeti alapok a válságért. Az Egyesült Államokból azt hallottuk, hogy nem Viszont vannak olyan fedezeti alapok, amelyek kezelői vagy vezetői egyértelműen megkerülik a szabályokat. Ha következetesek akarunk maradni, és egy olyan politikát akarunk elfogadni, ami lehetővé teszi, hogy eredményes makroökonomiai felügyeleti struktúra alakuljon ki, akkor nem engedhetünk meg semmiféle lefedetlen fekete lyukat úgymond a rendszerben. Lehet, hogy nem a fedezeti tőke alapok okozták a válságot, minden esetre bizonyos magán betét, vagy magánalapkezelők kihasználták ezeket a szabályok megkerülésére. Ennek a problémának a kezelése annál is inkább sürgető, mert világos, hogy a fedezeti tőke alapok az egyik legkockázatosabb eszköz. Ennek számtalan jelét láttuk. Úgyhogy egyfajta paradox helyzet alakult ki. A pénzügyi ágazat egyik legkockázatosabb elemére gyakorlatilag semmilyen szabály nem vonatkozik szemben akár a reálgazdasággal, akár a pénzügyi ágazat egyéb területeivel. Úgyhogy itt a javaslat kapcsán arra kell törekednünk, hogy a pénzügyi ágazat megfeleljen a reálgazdaság egyéb területeinek szabályozottságával, nevezetesen ahol a legkockázatosabbat szabályozzuk legszigorúbban. A magán szereplők nem köthetnek biztosítási kötvényeket, nem tudják a kockázataikat lefedni. Úgyhogy végül is kik fedezik a vesztességeket? Az adófizetők. Tehát ami a méltányosságot, a tisztességet, vagy akár a gazdasági hatékonyságot illeti, ez természetesen megkérdőjelezhető. Állampolgárként mindenki jogosan várja el, hogy a házát vagy egyéb ingatlanát biztosítsa a tőkefedezeti fedezeti alapoknak is tehát hasonló szabályoknak kellene megfelelniük. A javasolt irányelv ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik eléggé és a zöld frakció számára, ami még különösen fontos, az például az az elv, hogy a fedezeti alapok ne csak a legnagyobb szereplőkre vonatkozzanak, hanem mindenkire. Tehát az egész alapra ki kell, hogy terjedjen a szabályozás. Szerintem ezeket a kérdéseket kell majd részletesebben megvitatnunk. Végezetül nagyon fontos kiemelni ebben a vitában azt is, és világossá tenni, hogy itt nem beszélhetünk egy fehér-fekete helyzetről, hogy vannak a csak jók, meg a csak rosszak. Hozzám hasonlóan gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy sok vállalat óriási veszteségeket szenvedett a fedezeti alapok felelőtlen tőzsdei kereskedése miatt, és gondolok itt most az árutőzsdére is. Tehát nem csak az adófizetők érdekeit kell megvédenünk, hanem több ezer kis és középvállalkozás érdekét is, akiknek messze nincs olyan lobby erejük, mint a pénzszektornak. Kamal úr, majd Wolf Klintz kap Köszönöm szépen, elnök asszony, én is árnyék jelentéstevő vagyok, és ö, várom, hogy együtt dolgozhassak a jelentéstevővel, hiszen mindig is nagyon nyitott volt az irányelvvel való ö, eszmecsere során. Ami a londoni választókerületet illeti, ahogy tartozom, hát persze, hogy érdekel ez a javaslat, és itt a pénzügyi szolgáltatások szektorának korlátjai aggasztanak, illetve az, hogy a hedge fund kezelőknek 80%-a, illetve a magántőke alapok 60%-a londoni székhelyű. De azt hiszem, hogy ez nem csak minket érint, hanem, hanem az egész világot is. Ezért mindannyian szeretnék levonni a pénzügyi válság tanulságait, megfelelő jogszabályokat kívánunk hozni kiskapuk nélkül, és ö, megfelelő vitarendezést szeretnénk látni. Gozez jelentés tevő munkáját is támogatni kívánom. Nem a hedge fundok okozták a pénzügyi válságot, ezt én is támogatom, ezt a véleményt, de azt hiszem, hogy itt tisztázásra szorul ez a kérdés. És talán mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy utána nézzünk a különböző alapoknak, a különböző alternatív befektetési alapoknak, hogy megnézzük, hogy a hedge fundok hogyan is működnek néha pozitívan, néha negatívan. Azt is meg kell nézni, hogy a magántőke alapok néha egészen hosszú távra szólnak, meg kell nézni, hogy ennek milyen hatásai vannak mondjuk a nyugdíj befektetésekre. Mindenképpen meg kell akadályozni az, hogy több millió munkavállaló, illetve az ő nyugdíjuk veszélybe kerüljön. London és más pénzügyi központok, Frankfurt és Párizs között ugye pozitív verseny folyik. Nem szabad Londonból elvinni az üzletet és máshova tenni azt, hiszen az ilyen jellegű tologatás az egész ágazatot kivinni Európából. Delaware, Shanghai és Svájc például jelentkező erre, és nagy szeretettel, tárt karokkal fogadják ezeket. Úgyhogy óvatosan kell eljárnunk. Ezen kívül arra is figyelnünk kell, hogy milyen hatással vannak ezek az alapok az állampolgárokra. Bármit is gondoljuk a hedge fundokról, a private equity fundról, vagy ezekről a különböző alapokról, hogy azt gondoljuk, hogy hasznos szociális funkciót töltenek-e be, avagy sem. Minden esetre nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, milyen hatással vannak ezek a választópolgárokra Európa szerte. Aggaszt a magán ö, nyugdíja kapcsolatos ö, előzetes javaslat, illetve az is, amely azok a nyugdíj, alap, azok a nyugdíj intézkedések, amelyek ezekre az alapokra épülnek. Amikor a választókerületemben beszélgetek munkavállalókkal, akik olyan cégeknek dolgoztak, akik válságba jutottak, és jött egy alap, átvette ezt a céget, megmentették a munkájukat, megmentették azt a közösséget, a, meg kell győződnünk arról, hogy ez aztán nem kerül ismét veszélybe. Hiszen nagyon sokan a jövőjükre gondolnak, a nyugdíjas időre gondolnak, és megpróbálnak e, spórolni pénzeket, félretenni, befektetni ezeket nem szabad veszélybe sodorni. Meg kell győződnünk arról, hogy a közszolgáltatások, amelyeket át akarunk strukturálni Európa szerte, PPP-k keretében, ezeknek szükségük van ezekre az alapokra, szükségük van a megfelelő szolgáltatásokra, és meg kell győződni arról, hogy megmentjük ezeknek az életét, tehát hogy hasznos funkciót tölthetnek be ezek az alapok. Üdvözlöm az előttem szólók hozzászólásait. Nagyon remélem, hogy valóban a nem várt következményekkel is számolni fogunk, illetve a nem szándékos következményekkel, és egy olyan javaslattal rukkolunk majd elő, amely nem csak számunkra, a parlamenti képviselők számára lesz jó, hanem minden lakos számára, illetve az európai munkavállalók számára is. Elnök, köszönöm szépen. Wolf, tiéd a szó. Köszön, köszönöm, elnök asszony. Nem csoda, hogy az Európai Bizottság ilyen gyorsan előállt egy javaslattal az alternatív befektetési alapok kezelésére vonatkozóan. Itt én Frankfurtból, nem Londonból jövök, tehát nekem is lenne némi érdekem, fűződne némi érdekem ahhoz, hogy a londoni üzlet hozzánk vándoroljon, viszont azt nem mondhatjuk, hogy ez a kockázat, vagy ez a veszély elkerüli Frankfurtot. Nagyon örülök, hogy a brit konzervatív kollégám elismeri, hogy része az Európai Uniónak, és az is szeretne maradni, ezt megnyugtatással vettem tudomásul. Azt szeretném mondani, hogy mindazok számára, akik oly lelkesen szóltak erről a javaslatról, egy kicsikét differenciáltabban látom a helyzetet. Úgy tűnik, hogy egy direktívával, egy vagy rendelettel igyekszünk majd megoldani, vagy szabályozni egy meglehetősen sokszínű területet. Nem teszünk látszólag semmi különbséget a fedezeti alapok, a private equity alapok között, ezeket nem lehet egy az egyben összehasonlítani. A bizottság a one size fits all, tehát hogy mindenkit egy zubbonyba bele lehet tuszkolni, úgy tűnik, a bizottság javaslatában is ez tűnik ki. Meg ha megpróbálnánk esetleg egy más típusú szabályozást alkotni, akkor ennek különböző rész szabályozásait is meg kell alkotnunk az egyes alapkategóriák szerint az ütemterv, vagy az időpontok szerint a minisztertanács miszerint a minisztertanács már decemberben végérvényesen döntene ebben az ügyben, szerintem túlságosan ambiciózus. A következő pont, amire szeretnék rátérni, és amit én különösen ellentmondásosnak tartok, meg kell próbálnunk majd a vitánk során ezt feloldani. Ez a második pont nem más, mint egy olyan személyes kör, akit ez a szabályozás védene, és lehet, hogy nem is szorul ilyen védelemre. Itt intézményi befektetőkről van szó, és nem magánbefektetőkről. Az intézmények általában pontosan tudják, vagy legalábbis kellene tudniuk, hogy miről is van szó. Ami az egyes kategóriákat illeti, a private equity, a magántőke alap, vagy a hedge fund, amit az emberek egy ördököz vagy egy sáskához, vagy valami egész szörnyűséghez hasonlítanak, ha megnézzük a statisztikákat objektív módon, természetesen mindenhol vannak eh, fekete bárányok, de ezek az alapok több munkahelyet teremtettek, vagy őriztek meg, mint eh, amennyit megszüntettek. Tehát ma, eh, vagy, vagy nemzetgazdasági szempontból nem volt teljesen elítélhető a szerepük. Itt eh, van egy olyan feltételezés, hogy ezek az alapkezelők elvetemült gengszterek. De hát nem erről van szó nyilvánvalóan, és megfelelő mértéket kell tartani a szabályozásban is. És arra is oda kell figyelnünk, hogy ne vágjuk el az Európába irányuló befektetéseket egy túl szigorú szabályozással. Ami a takarékbankokat illeti. Kérjük, kérem, hogy a szabályozással várjuk meg a bizottság javaslatát. Nem elegendő 8 hét min, alatt mindent elintézni. Olyan megoldásra kell törekedni, ami a legsúlyosabb pontokkal foglalkozik. az, hogy most hol húzott meg a határt, hogy 100 millióról legyen szó, erről még természetesen vitatkozhatunk. Nem tudom, hogy mennyire észszerű azt mondani, hogy ne legyen határérték. Ez tehát még további vita tárgyát kér, képezi majd. Nem teljesen világos, hogy az új irányelv hogyan illeszkedik a meglévő jogszabályokhoz, a MIFID-hez, az EUCET-hez. Ezekhez illeszteni kell az új irányelvet is. Már így is rendkívül bonyolult a világ. Minden egyes új jogi aktus csak tovább bonyolítja a helyzetet. És egy ilyen eh, heterogén ágazatban, mint az alternatív befektetések eh, ágazata, olyan bonyolultsági fokot eh, alkotnánk esetleg, ami megbénítja a mindennapi életet. Tehát ezt el kell kerülni mindenféleképpen. Továbbá el kell kerülni a túlzott bürokráciát, a bürokrácia fokozását is. Végezetül pedig én pontosan értem az Európai Bizottság azon kívánságát, hogy fokozni kell az átláthatóságot, több információra van szükség, de arra azért vigyázzunk, hogy a rendelet révén megbénítsuk ezeket az alapokat. Konkrétan gondolok azokra az alapokra, amelyeket nem jegyeznek tőzsdén. Ha én tőlük olyan részletes információkat kérek, stratégiai információkat, akkor ezzel a versenyt borítom fel. tőzsdén nem jegyzett cégtől bizonyos mélységű információkat nem lehet elvárni. Nyilvánvalóan vannak információk, amelyeket közé kell tenniük, de a túlzott követelmények a versenyt is veszélybe sodorhatják. Tehát én nem ellenzem a szabályozást, de szerintem itt még rendkívül sok részletet kell megvizsgálnunk és alaposan kidolgozni, hogy a végtermék figyelembe vegye az összes előnyt, hátrányt, pótkölt, többletköltségeket, és hogy az új szabályozás többletértéket teremtsen. Jean Paul-al már több alkalommal jól együttműködtünk, biztos, hogy most is így lesz, de biztos, hogy nem lesz könnyű. Um, Köszönöm szépen. Hogyha bárki más hozzá kívánna szólni, akkor kérem, hogy még jelezzék. Elmondom, hogy kik vannak itt. Um, Mrs. Swinburne, Mrs. Dati,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 hogy nagyon nehéz és ellentmondásos témáról van itt szó. A tapasztalatom azt mutatja, hogy hidegvérrel fogja tudni kezelni ezt az ügyet, és ugyanakkor független tud maradni. Ez nagyon fontos is egyébként francia emberről lévén szó. Jelentéstevőnek lenni ebben a kényes ügyben nem könnyű feladat, de persze néhány alapelvet kellene tisztáznunk, mert különben rossz munkát fogunk végezni jogalkotási szempontból. Először is, hogy miről, miért, miért is volt szükséges ezt a javaslatot megalkotni. A hedge fundok nem elsődleges okozói a pénzügyi válságnak, éppen ezért nem kell őket megbüntetni. Az Európai Bizottság azt a döntés hozta, hogy inkább egy javaslatot fog tenni a kockázatok lecsökkentésére, de nem arról van szó, hogy rosszul működnének a hedge fundok. Szerintem ezt nagyon fontos tisztázni. Azután úgy gondolom, hogy koherensnek kell maradnunk, ugyanis nagyon valószínű, hogy ezek az alapok nagyon különleges szabályoknak felelnek meg, de arra is oda kell figyelnünk, hogy ezzel az újfajta szabályozással koherens helyzetet teremtsünk, mert már most is vannak jogszabályok, amelyekkel összhangban kell az újakat meghoznunk a pénzügyi világ szabályozása miatt nem szabad túl messzire mennünk a specifikumok tisztázásában, mert akkor azt kockáztatjuk, hogy túlságosan felaprózódott pénzügyi piacokat kapunk, és nem fogják már érteni a helyzetet az adott pénzügyi piaci szereplők sem. A nyári szünet egy részét arra fordítottam, hogy a bizottságnak ezt a javaslatát áttanulmányozzam. Problematikus, kicsit kontraproduktívnak is mondanám, de mindenképpen nagyon összetett, bonyolult javaslatról van szó. Rengeteg módosítást kellene hozzáfűznünk annak érdekében, hogy mondjuk ez hatékonyan alkalmazhatóvá váljon. És szeretném még felhívni a figyelmüket arra is, hogy hűségesnek kell maradnunk néhány alapelvhez amelyek a mostanáig felépített belső piaci pénzügyi szabályok sikerét adták. Tehát ezekhez az eddig már meghozott alapelvekhez hűségesnek kell maradnunk. Bizonyos államok azt fogja, olyan javaslatokat fognak tenni, hogy tagállamokon belül nemzeti szabályoknak megfelelhessenek az ottani cégek. Márpedig ez egyszerűen felháborító, európai megközelítésre van szükség. A kezdet kezdetétől a belső piac megszüntetésére törekednek ezek az államok, és ezzel gyakorlatilag alássák az egész európai álmot. Véleményem szerint minden erőnkkel vissza kell, hogy utasítsunk minden ilyen jellegű javaslatot, ugyanis különben bezárhatjuk a boltot, és mással foglalkozhatunk. És aztán végül még egy gondolat általánosabb kihatásokról, a harmadik országokkal kapcsolatos kifizetésekre vonatkozólag. megint csak követnünk kell a korábbi álláspontunkat. Európa nem egy bevehetetlen erőd, de ugyanakkor nem szabad, hogy mindent megengedjünk. A harmadik országoknak bizony hozzáférést kell biztosítani az európai piacokra. Ezzel egyetértek Klinc úrral, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy Azért ezt mégiscsak ellenőrzött korában kell, hogy megtegyük. Tehát megfelelő kompromisszumra kell jutni ebben a kérdésben is. Itt alapelvekről beszélek, mint ahogyan azt már korábban is hangoztattam. Klinc úr már korábban jó pár dolgot elmondott erről a témáról, amivel egyetértek. Például ahogyan korábbi parlamenti kollégám François Mitterrand fejezte ki magát, időt kell hagyni az időnek, hogy kifejtse tevékenységét. Rengeteg módosításra számíthatunk, és erre szüksége is lesz, hogyha azt akarjuk, hogy koherens és alkalmazható javaslattá váljon az Európai Bizottság jelenleti, jelenlegi szövege, és természetesen a jelentéstevővel kell szoros együttműködésben segítenünk a munkáját. Elnök, köszönöm szépen. Kész következik. Köszönöm szépen. Nagyon sok kollégám már korábban elmondta ékes szólóan a véleményét, Úgyhogy én csak egy eljárás jogi szempontra hívnám fel a figyelmet. Tudom, hogy itt egy nagyon széles körű fontos irányelvről van szó, de egy javaslatban kellene szerepeljen egy átfogó hatásvizsgál gazdasági szempontból is. Márpedig ezt itt nem találjuk, ugyanis nincsen benne a pán-európai szintre kiterjedő gazdasági hatásvizsgálat. A pénzügyi következményekre is oda kell figyelni az irányelv bevezetése kapcsán. Az Európai Unióban nagyon sok kisebb cég, a nyugdíjalapok és a tagállamok adóbevételeire is oda kell figyelni, ugyanis ezekre mind-mind kihatása lesz ennek, a kérdés, ennek az irányelvnek. Éppen ezért Szerintem ez túl általános ez a téma, valószínűleg fel kellene szabdalni részterületekre, és az Európai Bizottság is, hogyha tehát az Európai Bizottságnak is kell egy ilyen hatásvizsgálatot végeznie minden egyes külön területre. Nem tudom, hogy esetleg a mi szakbizottságunk is megteheti-e ezt, végezhetünk-e mi is, vagy végeztethetünk-e mi is egy külön véleményezést. Elnök, köszönöm szépen. Hát erre majd a bizottság gondolom választ kíván adni később. Dátinak, Dáti asszonynak adom meg a szót. Merci, euh, Madame la Présidente. Je disais, c'est... Köszönöm szépen. Általános értelemben egyetértek a korábban felszólalókkal, a zöldekkel, a liberálisokkal is, de azért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzügyi válságnak valóságos kihatása van a, gazda, a reálgazdaságra is. Klinc úr és mások is rámutattak arra, hogy ha nincsen kellő szabályozás, akkor mi is történik. Igazából a leszéfer megoldásnak a mm, csapdáját láthattuk itt. Átlátható megoldásokra van szükség, Astrid is elmondta, hogy nem teljes mértékben a hedge fundok a, okozója ennek a pénzügyi válságnak, de azért mégiscsak van hozzá közük, úgyhogy átláthatóbb keretekre van szükség. Így egyébként azt a fajta felaprózódást is meg lehetne akadályozni, amelyre utaltak mások is előttem, hogy ne csak bizonyos szektorokra, bizonyos fajta alapokra korlátozzuk a jogszabályalkotást, hanem általánosabban a pénzügyi világra kiterjedően tegyük ezt meg, és akkor talán meg tudjuk akadályozni a jövőben az ilyen típusú kiterjedt válságokat. Mm, tehát ezeket. Ami a három évet illeti, a harmadik országokból származó cégeknek nem tilthatjuk meg, hogy Európába üzleteljenek, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy mindenki egyetért ma a nemzetközi világban arról, hogy a az adóparadicsomok ellen fel kell venni a harcot, de hogyha a harmadik országokra vonatkozólag nem vezetjük be a vonatkozó jogszabályokat, akkor offshore-ok fognak létrejönni az Európai Unión belül, és ugyanolyan nehezen fogunk tudni ezek ellen harcolni, mint ahogyan az adóparadicsomok ellen. Éppen ezért számomra talán az a legfontosabb, hogy objektíven próbáljuk meg a helyzetet felmérni, és hát össze kell hangolni az országok közötti definíciókat is, ugyanis Franciaországban a, nem létezik a független felértékelőnek az intézménye. Elnök, köszönöm. Ford következik. Um, thank you very much. I'm very concerned. Köszönöm szépen. Nagyon aggaszt az, hogy milyen zűrzavarról hallottam itt a felszólalók között, arra vonatkozóan, hogy az irányelvnek mi is a hatásköre, mi a hedge fund, mi a private equity, például, ugye ebben nem látunk tisztán. Azt hiszem, hogy minél több időt arra kell szánnunk, hogy valóban mélységében megértsük, hogy ezek az anyagok milyen hatást fejthetnek ki. Például abban a választókerületben, ahol én dolgozom, van a Cambridge Egyetem, lehet, hogy már hallottak róla, és a kiválóság eredményeképpen nagyon sok cég, biotechnológiai cég, high-tech cégek amelyek más európai egyetemekkel is együtt dolgoznak, innovációt hoztak létre, amelyre szükségünk van a jövőben. Ezek a cégek magántőkére ö, hagyatkoztak, és így tudták elhinteni azt a magot, amely szükséges ahhoz, hogy kibontakozhassanak a jövőben. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen magántőke alapnak sokkal nagyobb közétételi kötelezettsége van, mint mondjuk egy banknak, és ez azt jelenti, hogy ezek az innovatív új cégek veszélybe kerülnének, és inkább Amerikába, amerikai típusú vagy japán üzletágakba történne befektetés. Azt hiszem, hogy mindenképpen tisztán kell látnunk a saját gazdaságunkra milyen hatással lehetnek ezek az intézkedések. Ez, a, ami a private equity-t illeti, ami pedig a hedge fundokat illeti, nem minden befektetés, nem minden beruházás kockázatos. Például német, francia, holland államkötvényekbe fektet be egy bizonyos cég, amelybe európaiak nem fektethetnének be pénzforrásokat a jelenlegi dokumentumok értelmében. Tehát valóban meg kell vizsgálnunk ennek a dokumentumnak a jelenlegi tervezett formájában milyen hatása lesz a jövőben. Meg kell értenünk ezt, és egy sokkal részletesebb hatástanulmányra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Dank u wel, eh, mevrouw. Ekvénk úrnak adom át a szót. Eh, eh, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Meggyőződésem, hogy mint minden európai jogalkotás esetében ez az irányelv tervezet is nagyon sok kérdés vet majd föl. Egyensúlyt kívánunk létrehozni a különböző gazdasági ágazatok között. Nagyon sokszor ezek egymás ellen védik meg magukat, illetve a tőke piacok érdekeit képviselik. A szabadság alatt megvizsgáltam ezeket a javaslatokat, és a Bolkásán irodában is dolgoztam, akkor, amikor a verseny kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk, tehát van némi tapasztalatom. Az első meglepő dolog számomra az, hogy ez igazából mikromanagement irányelv, amely pedig a piacok szellemiségével ellentétes. Vannak olyanok, akik akik úgy gondolják, hogy hiányoznak a hedge fundokra vonatkozó konkrét törvények. A döntéshozatali folyamatban lehet, hogy egy általános törvény jön majd létre az equity fundokat illetően. Felmerül tehát annak a kockázat, hogy esetleg túlszabályozásra, túlzott aktivitásra kerül sor. Egyrészt ugye késedelmesek voltak a fellépések, most meg azt tapasztaljuk, hogy túlságosan is szabályozni kívánják a helyzetet. Megdöbbent tehát ennek az irányelvnek a struktúrája, a felépítése, hiszen ö, 7 vagy 12 olyan helyet is találtam, ahol, ahol a bizottság azt állítja, hogy megvalósításra vonatkozó lépéseket tesz majd. Ezek pedig az irányelvnek a bizonyos részeit életik, például a rendszerszerű kockázatokat. A komitológiai folyamatot is föl kell használni arra, hogy megnézzük, hogyan valósíthatóak meg ezek a tételek. A bizottság tehát a komitológiai eljárást alkalmazni fogja-e, ez kérdés, az új törvények, illetve új jogszabályok létrehozásakor. Beszéltünk délelőtt is erről, az európai jogszabályok, illetve az Egyesült Államokbeli jogszabályok mindenképpen harmonikus kapcsolatban kell, hogy legyenek, különben Különben a kockázati tőke eltűnik majd Európából, agyelszívásnak leszünk tanúi, és ez az agyelszívás az Egyesült Államok felé fog áramolni hiányzik az ekvivalencia, azonban ennek a hatását most nem könnyű felmérni. Közgazdásznak kell lennie az embernek ahhoz, hogy fölmérhessük, mennyire katasztrofális következménnyel jár majd az ekvivalencia hiánya. Nem szabad a kockázati tőkét megvonni Európától, illetve az innovációt megvonni Európától. Azt gondolom tehát, hogy az irányelv bizonyos részei kiigazításra szorulnak, és úgy érzem, hogy McCreevy úrnak igazából a hedgefundokra vonatkozó ö, jogszabály helyett egy általános gazdasági irányelvet kellett volna létrehoznia. Még néhány apró dologra őre szeretnék kitérni, mielőtt megadom a bizottságnak, illetve a jelentéstevőnek a szót. Engem egy kicsikét aggaszt, hogy ez a javaslat más irányelvekkel átfedésben van. Klinz úr is említette a MIFID-et például, illetve a Rasmussen jelentésre is történt utalás, aminek egyébként én voltam az árnyék jelentéstevője. Ha egyrészt arra törekszünk, hogy mindent lefedjünk, másrészt viszont el kell kerülni a párhuzamosságokat, és el kell kerülni azt, azt a kockázatot, hogy szem elől tévesszük ki is a befektető, magánszemély vagy intézményi befektető. az az elképzelés, hogy ezt funkcionális vagy alapkezelői szinten vagy alapon kezeljük, akkor egyértelműen arra kéne, afelé kéne elmozdulnunk, hogy termékekként szabályozzunk. A UCIT négyel már felmerült ez a kérdés, vagy ez a probléma, tehát mindenféleképpen funkcionális alapon ezen az alapon kell működnünk, és nem termékenkénti bontásban, mert ez szerintem nem működne. Azt is meg kell vizsgálnunk természetesen, hogy végül ki veszít meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással lesz például ez a szabályozás a magánszemélyek nyugdíjára. Jó lehet, a nyugdíj alapok nem hedge fundokba fektetnek, ennél konzervatívabbak, természetesen azonban nem zárható ki, hogy a kockázatosabb és magasabb hozamú befektetéseket is válasszák, mert így biztosíthatnak magasabb nyugdíjat a tagjaik számára. Ha nem biztosítanak ilyen nyugdíjakat, akkor más területen jelentkeznek problémák. Úgyhogy oda kell figyelnünk a befektetői oldalra is. A harmadik ország megközelítése is aggaszt, épp úgy, mint a betéti megközelítés. Hogyan tudunk befektetni Afrikában? ha azt mondjuk, hogy nincs olyan szabályozás ott, mint nálunk, akkor ott már nem fektethetünk be, és akkor ezzel Afrikába csak kínai vagy indiai tőke mehet. Úgyhogy számos olyan eredetileg nem tervezett hatása is lesz ennek a szabályozásnak, amivel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. És az Afrikában történő fejlemények legalább annyira figyelemfelkeltőek, mint amennyire kockázatosnak tartunk fedezeti alapokat. Tehát mindenféleképpen ez egy olyan dolog, amit majd meg kell vitatnunk a jelentéstevővel. Nem tudom, hogy már vannak-e elképzelései a várható jelentéssel kapcsolatosan. Ha viszont november 9-éig célozzuk meg a jelentéstervezetet, akkor a tervezetnek már el kell készülnie október 20-áig, hogy a fordításnak is időt hagyjunk. Ezt is meg kell említeni. Ami pedig az eljárást vagy a folyamatot illeti, nyilvánvaló első olvasatban kell megállapodnunk, ezt követik majd a módosítóink, illetve a tanács módosító indítványai, mielőtt a plenáris elé kerül, de ezt nekünk ebben a körben kell eldöntenünk. Én nem akarok itt senkit elrettenteni, csak pusztán az eljárásrendet szeretném leszögezni. Semmiféleképpen nem rövidíthetjük le a megvitatásra szánt időt. Ha a tanácsnak már karácsonyig kialakul az álláspontja, az nagyon jó lenne, de szerintem rendkívül nehéz lenne számunkra tartani ezt az időpontot, hiszen mi egy demokratikus testület vagyunk, a vitáink nyilvánosak, az anyagainkat le kell fordítani, és ez jelentősen megköti időben a kezünket. Nem szabad, hogy ez zárt ajtók mögött túl gyorsan szülessen meg. Most itt nem a nyilvánosságra gondolok, hanem más képviselőkre is. Sokan bólogatnak, látom, elsősorban a korábbi ciklusban jelenlévő képviselők, akik pontosan tudják, hogy hogy működnek a dolgok, de most szeretném megadni a bizottságnak a szót, és hallani a megjegyzését. Kicsikét kifutunk az időből. Kérem a bizottságot, hogy röviden szóljon. Ugo Bati kíván szólni a bizottság részéről, kíváncsian hallgatjuk, és utána a jelentéstevőnek adom meg a szót. Merci, madame. Köszönöm szépen. Nagyon röviden kívánok hozzászólni, ahogyan ön is kérte, csak néhány szóban. Annyit, hogy nagyon örülök annak, hogy milyen jó hangulatban telt ez az első vitanap, és tetszettek azok az általános megnyilvánulások is, amelyeket hallhattunk, és nagyon jók a célok a bizottság javaslatával kapcsolatban. Örülök annak is, hogy elég ambiciózus ütemtervet dolgoztunk ki. Hát persze ez még nem egy végleges ütemterv, de azért mégiscsak a konkrétumok mellett érvel. És a bizottság részéről egész egyszerűen csak annyit mondanék, annyit mondanék el, hogy nyílt, konstruktív partnerre találnak bennünk, és a jelentéstevő, illetve a más kollégáknak is rendelkezésére állunk. Nyitottak vagyunk a tanácssal szemben is. Néhány héttel ezelőtt kezdődött ott meg a munka, és mondjuk azt, hogy most már egy kicsikét részletesebben tárgyalják ott ezt az ügyet. Ezt a konstruktív és nyílt hozzáállást meg is kívánjuk őrizni, és szeretnénk egyfajta hidat építeni a két jogalkotó között. A különböző célok, amelyek megjelennek a jogszabálynak, nos hát ezek, ezekkel kapcsolatban annyit talán csak, hogy a stabilitás fontos cél, a pénzügyi stabilitásra gondolok, azután a rendszert érintő nagy kockázatok, aztán a piaci dinamikák, valamint végül, de nem utolsó sorban a fogyasztóvédelem, amely talán új elemet jelent ebben a vitában, de ez mégiscsak egyfajta politikai jelzéssel bír a bizottság részéről. Tudjuk azt, hogy mindenfajta javaslat, amelyet az Európai Bizottság benyújt, javítható, és a mi szerepünk az az lesz, hogy a javaslat megfelelő, arányos, adekvált legyen, megoldja azokat a problémákat, amelyeket megcéloz. Tehát ez a mi célunk is, úgyhogy nyitottak vagyunk az együttműködésre. És talán egy utolsó kis gondolat, ami kicsit inkább politikai természetű. nem egy vagy másfajta tőkét kívánunk előnyben részesíteni, vagy nem kívánjuk megbüntetni bizonyos fajta pénzügyi terméket szemben egy másikkal. Egyáltalán nem ez a célunk. Nem akarunk senkit sem büntetni. A cél az kizárólag annyi, hogy megfelelőbb jogszabályi hátteret biztosítsunk, átláthatóbb helyzetet teremtsünk a pénzügyi vállalkozások részére, és mi úgy hisszük, hogy a piaci szereplők fognak leginkább profitálni ebből az átláthatóbb pénzügyi keretből. Azt szeretnénk, hogy a bizalom visszaálljon, mert ez a célja, ez az érdeke mindenkinek, az állampolgároknak, a fogyasztóknak, a beruházóknak és a piaci szereplőknek egyiránt, egyaránt. Tehát még egyszer szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére. Köszönöm. Köszönöm, Gozesz úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök az elhangzottaknak. Ez azt is mutatja, hogy ahogyan Astrid is előre látta, rengeteg módosítás lesz, talán 800, 900, nem is tudom, ami az ütemtervet illeti. Tudjuk a korábbi törvényhozási ciklusból, hogy minden hamarabb kívánjuk lezárni a dolgokat, de ugyanakkor azért össze kell egyeztetni a vita igényt azzal, hogy azért elgondolkodási időre is szükségünk van, és mindezt meg kell valahogyan jeleníteni az ütemtervben. Tehát, hogyha év végén szeretnénk, vagy 2010 elején szavazni erről, hát ez nekem elég nehézkesnek tűnik, már csak azért is, mert ez csak akkor megvalósítható, hogyha az első olvasatban meg tudunk egyezni. Ehhez pedig azt kell, hogy a parlament jól dolgozzon, kemény tárgyaló csapata legyen, a bizottsággal szemben, épp úgy, mint a tanácssal szemben. De hát tudjuk, hogy a tanácssal azért eléggé el szoktak húzódni ezek a tárgyalások, sokkal tovább tartanak, mint a parlamenten belüli frakcióközi egyeztetések egyetért, egyetértésben a tagállami képviselőkkel, vagy a öm, soros elnökséggel még inkább nagyobb nehézségeket láttok ebben az ütemterv szempontjából. A frakción belül is egyeztetési mechanizmust építettem be, remélem, hogy ez egyébként a tárgyalások során majd bebizonyítja, hogy hasznos. Tehát próbáljuk meg az első olvasatbani lezárást megcélozni, de azért észszerű ütemtervet állítsunk magunk elé. Persze ez aztán a soros elnökségtől és a bizottságtól is függ, valamint az árnyékjelentéstevőktől. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Azok, akik a második eszmecserét várják, elmondom, azok számára, hogy október 6-án kerül majd rá sor. Most pedig kilépek a teremből, és a svéd elnökség minisztereit köszönteni fogom. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki részt vett ebben az előző vitában. Right. Um, okay, if people could take their seats and... Mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet. Kérem tehát, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. Most pedig tovább lépünk a napi rendben. A 9-es napi rendi pont következik, amely eszmecsere a svéd miniszterekkel. Először is Anders Borg fogjuk meghallgatni az ECOFIN elnökét. Éppen most egy informális ECOFIN találkozóról jött hozzánk. Utána Mazudel kap majd szót a pénzügyi piacok minisztere, és ezután a szakbizottság képviselői kérdéseket tehetnek föl remélhetőleg minél többet az eszmecsere keretében. Tehát nagy szeretettel üdvözlöm a svéd elnökséget körünkben, és Pork úrnak megadom a szót. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetünk, és elmondhatjuk programunkat, meghallgathatjuk uh, az önök megjegyzéseit. Illetve, hogy választathassunk az esetleges kérdésekre. Nyilvánvaló, hogy Svédország egy nagyon nagy kihívás jelentő időszakban vette át az elnökséget, hiszen a pénzügyi válsággal kell megbirkóznunk, illetve hosszú távú kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek meghatározzák Európa jövőjét. Ami a gazdaság és pénzügyi válságot illeti, ugye ez az egyik feladatunk, illetve a növekvő munkanélküliség. Egy másik nagy feladat az éghajlatváltozás természetesen, és ebben a kérdésben egy erős európai pozíciót kívánunk létrehozni a kopenhágai csúcstalálkozót megelőzően. Nyilvánvaló az is, hogy a reálgazdaság kihívásainak is meg kell felelnünk. Öt fő prioritást állítottunk föl a szélesebb körű politikák tekintetében, tehát a pénzügyi piacok szabályozása az egyik, aztán a megfelelő pénz, pénzügyi finanszírozás létrehozása, a munkapiac kihívásainak való megfelelés, illetve a 2010 utáni Lisszaboni folyamat életre keltése, Ami az ellenőrzést illeti, azt hiszem, hogy nagyjából egyetértenek a tagállamok abban, hogy a probléma egyik oka amely ugye pénzügyi válsághoz vezetett, az a szabályozási struktúra hiánya, illetve a óvatosság, a prudencia hiánya a bankszektorban. A bankok határon átnyúló intézményeké nőtték ki magukat, és a pénzügyi intézetek azonban nem tették meg ezt a lépést. Fontos tehát, hogy a pénzügyi infrastruktúrát megerősítsük, közös európai hozzáállást alakítsunk ki, amelyen megbirkózhatunk ezekkel a kérdésekkel. Természetesen a makrogazdasági kérdésekkel is foglalkoznunk kell. A júniusi ECOFIN, illetve az államfők találkozója nagyon jó döntéseket hozott ebben a kérdésben. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, amely szeptember 23-án kerül majd bemutatásra. Szeretném hangsúlyozni, az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van, és reméljük, hogy karöltve megbirkózunk majd ezekkel a kérdésekkel, és előre lépünk ezekben. A pénzügyi infrastruktúrának egyik része a tőkekövetelmények megemelése bankok számára, ez rendkívül fontos. Ezen kívül a G20-ak találkozójának előestéjén vagyunk, ami azt jelenti, hogy a túlzott mértékű bónuszok kérdésével foglalkoznunk kell. A túlzott mértékű javadalmazás mindenképpen problémát jelentett, és a válság egyik részét képezi. Hogyha következtetéseket kívánunk levonni ebből, akkor azt kell mondanunk, hogy véget kell vetnünk ezeknek a túlzott bónuszoknak, illetve oda kell figyelnünk a szociális hálóra, a szociális textúrára meg kell nézni, hogy milyen kiutat találunk, és a fiskális kérdésekben milyen újrastruktúrásra van lehetőség. Közös európai álláspontot kell kovácsolnunk a londoni, illetve a pittsburghi találkozókra. Egy-két szóban hagy szóljak a közfinanszírozásról. A bizottság előrejelzése alapján 2010-ben 7%-os GDP deficittel számolhatunk, ez pedig azt jelenti, hogy a következő forecastot valószínűleg felülvizsgálják majd. Remélem, hogy ezek a felülvizsgálatok megfelelő irányba mutatnak. Sajnos várhatjuk azt, hogy a közfinanszírozás további nehézségekkel kell majd, hogy megküzdjön. Egyértelmű az is, hogy hosszabb, távú, hosszabb távon az európai közfinanszírozás nem fenntartható, hiszen öregedik a lakosság, és nagyon sok országban az egészségügyi ellátások, illetve ennek a finanszírozása, valamint a nyugdíjrendszer nem olyan formában valósult meg, amely fenntartható lenne. Tehát a fenntarthatóság egy hosszú távú kérdés, illetve egy túlzott mértékű deficittel kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy valamilyen exit stratégiára, kiútra van szükség. Nyilvánvaló, hogy a bizottság eszmecserét folytat majd ebben a témában, illetve október elején lesz egy informális ECOFIN találkozó is ebben a témában. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági politika alap vetően meg kell, hogy birkózon ezekkel a kérdésekkel. Azonban jelenleg nem aknázzuk ki a kapacitásunkat ebben a témában, tehát expanzív politikákra van szükség. Rugalmasnak kell lennünk, ehhez azonban hitelessé kell válnunk középtávon, ami azt jelenti, hogy a stabilitás és növekedési paktum keretében kell föllépnünk. Fontos jelentés születik majd a bizottság részéről az ősz folyamán ebben a témában. Kíváncsiak vagyunk a kezdeményezésekre, illetve arra, hogy milyen keretben próbálják megvalósítani ezt a stratégiát. Természetesen a hosszú távú fenntarthatóság alapkövét képezi majd az ECOFIN tanácskozásoknak. Szeretném hangsúlyozni, hogy a hosszú távú fiskális politika hitelessége létfontosságú a ahhoz, hogy rövid távon flexibilisek legyünk. Hogyha a keresleti helyzetet meg, meg akarjuk oldani, akkor hosszú távú hiteles politikát kell kialakítanunk. Ami pedig a munkaerőpiacot illeti, ez ugye a harmadik mm-hmm. prioritás, nagyon is nehéz helyzetben vagyunk, nehéz időket élünk, hiszen a foglalkoztatási ráta csökken sok országban, a munkanélküliség pedig emelkedik. Ennek fényében munkaerőpiaci kérdésekkel is foglalkoznunk kell, és az elnökség során rendkívül fontos a foglalkoztatási politika, illetve a munkanélküliségi politika. Úgy érezzük, hogy első sorban a pénzügyi válsággal kell megbirkóznunk, és meg kell próbálni megállítani ezt a zsugorodást, kont, kontrakciót azonban másodszorban nagyobb munkaerőpiaci rugalmasságra van szükség, illetve olyan oktatási politikára, amely megerősíti az egyes személyek esélyeit, illetve lehetőségeit a munkaerőpiacon. Ez mindenképpen fontos vitapont a svéd elnökség programjában. A Lisszaboni stratégia kapcsán együttműködtünk a spanyol elnökséggel, a következő elnökséggel nagyon határozott elveket képviselünk arra vonatkozóan, hogy a hosszú távú növekedést hogyan idézhetjük elő, illetve hogyan javíthatjuk Európában. Fontos itt a megvalósítás kérdése, és a decemberi tanács végkövetkeztetéseket fog majd levonni ebben a témában. Nyilvánvaló, hogy az éghajlatváltozás is prioritás, ez nem fog eltűnni ez a kérdés. Tegnap a londoni Royal Academy of Science új jelentést adott ki, és ez alapján a jelentés alapján azt látjuk, hogy rendkívül súlyos a helyzet, és drasztikusabb lépéseket kell tennünk. Reméljük, hogy megfelelő ECOFIN következtetéseket vonhatunk le, majd az októberi találkozó keretében, október 20-án, az éghajlatváltozás, az éghajlat finanszírozása, illetve az energia adóztatása témája lesz az informális ECOFIN találkozónak, illetve a tárgyalásokat, az, a kopenhágai csúcstalálkozót megelőző tárgyalások előkészítő munkálatainak is fontos részét képezik majd. Együttműködünk az ECOFIN keretében abban a tekintetben, hogy referencia pontokat hozzunk létre a G20-as folyamat számára. Itt fontos lépéseket tettünk már. A pénzügyi infrastruktúra, a bónuszok, az IMF finanszírozása tekintetében egyértelmű európai álláspontot képviselünk, és nagyon fontos, hogy a G20-ak munkája ezt tovább folytassa. Illetve ugye az államfőkkel való Pittsburghi találkozón is ugyanerre számítunk. Az adócsalással kapcsolatban is fontos lépésekre van szükség, meg kell próbálni legyűrni az adócsalásokat. Az Európai Unió költségvetés tervezetét 2010-re elfogadták, elfogadtuk júliusban, készen állunk arra, hogy a parlamenttel konstruktív költségvetési dialógust folytassunk, a, annak érdekében, hogy a novemberi ECOFIN találkozó megfelelő eredményeket mutathasson fel. A prezentáción végén hat hangsúlyozzam, hogy mennyire fontosnak tartjuk az Európai Parlament, illetve az elnökség, a svéd elnökség együttműködését. Decemberben egy trojka ülésre kerül majd sor, ezekben a fontos témákban. Még egyszer köszönetet mondok azért, hogy eljöhettem önökhez, és átadom kollégámnak a szót. Yes, please continue. Kérem, akkor öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az Econ szakbizottságban ülő barátaimnak is. Nagy öröm, öröm számomra, hogy itt lehetek ma, és talán részletesebben bemutathassam a svéd elnökség prioritásait a szabályozás területén, ami a pénzügyi pénzintézeteket illeti. A svéd elnökség szándéka, hogy odafigyelő, együttműködő partnere legyen önöknek, hogy megoldásokat találjunk, és elkerülhessünk egy hasonló válságot, amely az állampolgárainkat sújthatná a jövőben, és ezt a munkát ma szeretnénk már megkezdeni. Tudom, hogy az Önök Szakbizottsága már évek óta nagyon komoly érdeklődést tanúsít ezen téma iránt, és konstruktívan együttműködött a bizottsággal és a tanácssal a különféle jogalkotási kezdeményezések gyors elfogadása érdekében, és megállapodásra jutni már az első olvasatban. Mint ahogy Bork úr is említette, az egyik legfontosabb feladata a svéd elnökségnek az, hogy megküzdjön azokkal a hiányosságokkal, amelyek a pénzpiac szabályozásaiban mutatkoznak. És ehhez a felügyeletet, illetve a pénzpiacok szabályozását kell megerősíteni, ez az egyik legfőbb prioritásunk. Először is nézzük a felügyeletet, a felügyelet kérdését. Ma már megállapodtunk a jelenlegi rendszer reformjáról, hogy elkerülhessük a jövőbeni válságokat, és visszaállítsuk a fogyasztók, a befektetők bizalmát. A júniusi tanács er vonatkozásban felhatalmazott, megbízott minket, a megfelelő munkacsoport a tanácsban mi, abban a pillanatban megkezdi a munkát, amint a bizottságtól megkapjuk a javaslatot szeptember 23-án. És egyébként az elkövetkezendő hónapokban meglehetősen sűrű napi rendszerint fog működni. A júniusi következtetések alapján fogunk majd októberben a tanács elé beszámolót készíteni, és bízom benne, hogy a parlament és a tanács konstruktív módon fog együttműködni, annak érdekében, hogy minél előbb el lehessen fogadni ezeket a kulcsfontosságú jogalkotási aktusokat, anélkül, hogy a tartalom vagy a minőség csorbát szenvedne. Úgyhogy én már nagy érdeklődéssel állok az együttműködés elé egy ilyen alapvető változást hozó jogalkotási munkában, ami pedig a pénzpiacok szabályozását illeti. A mostani válság egyértelműen rávilágított arra, hogy a jelenlegi szabályozásban vannak bizonyos gyenge pontok, hogy enyém fogalmazzak. Az EU itt vezető szerepet kell, hogy játszon. Globális egyetértés van abban, hogy mindenütt javítani kell a szabályozói kereteket. Gondolok a bankok tőke követelményére, megfelelő szabályokra van szükség az intézmények és a termékek vonatkozásában. Gondolok itt azokra, amelyekre jelenleg nem vonatkozik a szabályozás. Tudom, hogy a mostani megbeszélés előtt már foglalkoztak a fedezeti alapokkal, és a javaslataikat kíváncsian várjuk. Fel kell lépnünk a nem megfelelő értékelési gyakorlattal, vagy politikával kapcsolatosan is, és ezeket a javaslatokat szeretném majd részletesebben megvizsgálni, amin egész ősszel együtt fogunk dolgozni. Először is, ami a bankok szabályozói kereteinek fontos változásait illeti, konkrétan gondolok itt a tőkekövetelmény irányelvre. A bizottság júliusi javaslata olyan szabályokat tartalmaz, amelyek előírnák a bankok és befektetési társaságok számára az indokolt és megfelelő javadalmazási politika bevezetését, a kereskedelmi könyvre vonatkozó és a bonyolult termékek esetében is fokozná a tőkekövetelményt. Októberben a tanács további kedve, kezdeményezéseket fog előterjeszteni, hogy a jelenlegi keretben megmutatkozó hiányosságokat orvosolja, konkrétan gondolok itt a tartalékolási problémákra, eh, annak érdekében, hogy a bankok jól menő időkben, vagy ereségesebb időkben megfelelő tartalékokat képezzenek a konjunktúra eh, gyengébb pontjaira. Másodszorban az alternatív befektetős kezelőkre vonatkozó eh, javaslat az egyik legfontosabb prioritása a G20-as találkozónak is megfelelő szabályozást és felügyeletet ki kell terjeszteni azon pénzpiaci szereplőkre is, akik jelentős kockázatot képviselnek. Itt a hangsúly az egyensúlyon van, illetve a megfelelő szón az alternatív befektetési alapokra vonatkozóan. Összefoglalva, a svéd elnökség megvan győződve arról, hogy a megfelelő egyensúlyt kell megtalálnunk, kellő fogyasztóvédelemre van szükség, biztosítani kell a piac szabályozását, ugyanakkor biztosítani kell a megfelelő pénzügyi stabilitást is, és ehhez magas szintű fogyasztói bizalmat is garantálni kell. Végezetül, elnök asszony, én eh, nagy érdeklődéssel várom az önökkel való együttműködést, annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén meg tudjuk valósítani a szükséges reformokat, amit az állampolgárok is elvárnak tőlünk, minél előbb elvárják, hogy fenntartható keretek szülessenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Um, um, Köszönöm szépen az EPP nevében. Gásszió szeretne hozzászólni, vagy ki is, akkor mondja az elnök asszony. Igen, ő lesz. Köszönöm szépen. Miniszter urak, alkalmam nyílt már arra, hogy találkozót találkozón részt vegyek önökkel még a nyár előtt, tehát tudom, hogy a svéd elnökség számára mik, mik jelentenek prioritást, úgyhogy számomra nagyon nagy örömöt jelent az, hogy most ismét találkozhatunk. Még az önök szakbizottsági látogatása előtt találkoztunk az amerikai szenátus tagjaival, akikkel megvitattuk a válság következményeit. Fontos prioritásokat beszéltünk meg velük a következő öt éves parlamenti ciklusra vonatkozólag. A legfontosabb prioritás az, hogy hallgassuk meg és támogassuk a svéd elnökséget, tehát a jelenlegi elnökséget. Úgyhogy, ha megengedik a kollégák, akkor szeretnék néhány ma reggeli aggodalomra választ adni. A monetáris politikával kapcsolatban az Európai Központi Bank különleges és mindennapos intézkedéseket fogadott el. A mi szakbizottságunknak az a célja, hogy azt megtudakoljuk, hogy ezek a banki támogatási rendszerek mennyire támogatják, vagy mennyire gyűrűznek át a reálgazdaságon keresztül a családokhoz és a kisvállalkozásokhoz. Azután még különleges intézkedésekről is hallhattunk. Például aktívák felvásárlása a cégpiacon, Úgyhogy erről is hallhattunk. A, a svéd pénzügyminiszter elmondta nekünk azt is, hogy a stabilitási paktum rendkívül fontos, és hát nekünk nagyon nagy aggodalmat jelent az, ez, mert azt láthatjuk, hogy a stabilitási paktumot csak akkor veszik figyelembe, amikor minden rendben van, és akkor, amikor 2005-ben például kis országokban problémák voltak, akkor ott már nem tartották be, aztán a következő évben, 2006-ban már nagy országok sem tartották be, aztán mintha egy ilyen általános amnestiát hirdettek volna ebben a tekintetben. Tehát gyakorlatilag befogyasztották, felfüggesztették ezt a stabilitási paktumot, és ma reggel az egyik amerikai szenátor elmondta, hogy véleménye szerint az amerikai köztart, köztartozásokat nem lehet a költségek lefaragásával vagy adóbevételekkel finanszírozni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a vélemény a svéd elnökségnek, a stabilitási paktum továbbra is befagyasztottnak tekinthető-e, vagy pedig tovább fogják rugalmasítani azt, vagy megfeledkeznek róla, noha ez az egyik legfontosabb, kulcsfontosságú eleme volt tartópillére a monetáris uniónak. Azt szeretném még megkérdezni a svéd elnökségtől, hogy az új mozgás tér, amelyet az új tagállamok kaptak, vagy legalábbis több ilyen új tagállam, valamint a paktum befagyasztása, stabilitási és növekedési paktum befagyasztása, hogyan is néz ki. Nem igazán volt érthető az, hogy hogyan kapták ezt a könnyebbítést, ezt a könnyítést az új tagállamok, és azután ott van még a költségvetési eljárás. Mit fogunk tenni a jövőben? Továbbra is nyomást kívánunk gyakorolni a tagállamokra a deficit plafonok betartása miatt. És aztán ott van a Lisszaboni stratégia. Nem tudom, hogy végre a svéd elnökség megkívánja-e regulázni Európát, vagy sem. Az együtt, a nyílt együttműködés nem igazán hatékony. A svéd elnökség a nyílt koordináció módszerét meg akarja változtatni, vagy sem a, azon országok tekintetében, amelyek nem tartják be a követelményeket, és aztán van még egy filozófikusabb, vagy ha úgy tetszik, általánosabb kérdésem, milyen pénzügyi távlatokban gondolkodnak? Tíz év mondjuk? Vagy egyáltalán figyelembe veszik-e a, az európai népesség örekedését, a más nagy kihívásokat, mint a klímaváltozás, vagy hosszabb távú stratégiában gondolkodnak, mint tíz év? Tehát, hogy milyen távlatokat vesznek figyelembe. Azt hiszem, hogy egyébként az együttműködésünk minden bizonyal nagyon gyümölcsöző lesz. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció nevében Bulman úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Mi is szeretettel üdvözöljük a két miniszter urat, és mi is várjuk az önökkel való együttműködést, különösen három fontos területen, ahol támogatást kérünk, illetve kihívást, illetve követelményeink, kéréseink is vannak, mind együtt döntők, illetve mint Európai Parlament, eh, amelynek eh, nagyon fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy eh, a gazdaságainkat kivezessük a válságból. A mi szakbizottságunk a pénzpiaci szabályzással foglalkozott. Ma megvitattunk egy nagyon fontos témát, nevezetesen, hogy a jogalkotásnak, a jogszabálynak jónak kell lenni nem pusztán a gyorsabb, hanem a jobb jogalkotásra kell törekednünk. Azt is hangsúlyozni kell, hogy ilyen körülmények között mindenféleképpen jó jogalkotásra kell törekednünk, viszont ne veszítsük el a bátorságot eh, ahhoz, hogy új szabályokat alkossunk ennek során. Úgyhogy itt semmiféleképpen nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy eltántorodnánk ezektől a céloktól. Erősnek kell lennünk, és lehetőleg egy olyan szabályozással segítsük az európai pénzpiacot, ami kivezet ebből a válságból. Nézzük most a reálgazdaság válságát. Sokan azt mondják, hogy a skandináv országok eh, tanulságából tanulni, eh, azt is jelenti, hogy hogyan lehet az új lehetőségeket eh, kihasználni. Annak érdekében, hogy a jövő munkaerőpiacain újabb perspektívákat tudjunk kínálni. A Lisszaboni stratégia során amit önök az előző elnökségük is átvett, és Göteborgban tovább bővített az innovativitással annak érdekében, mint ahogy a kollégám az előbb elmondta, hogy nagyobb szintű politikai koordinációt lehessen elérni, és ne maradjon csak leírt formában az, amit elhatározunk. A harmadik megjegyzésem. A válság megtanított eh, minket arra, hogy mennyire nehéz eh, helyzetet okoz az, amikor Európa nem tud egy hangon fellépni, vagy egy hangon eh, szólni nemzetközi szinten. Itt úgy tűnik, hogy 27 el, szigetelt érdek képviselődik meg, jelenik meg, akkor ez mindenféleképpen nehézséget okoz. Közös, egyeztetett platformon kell fellépnünk, és ehhez várjuk az önök segítségét, támogatását is. Köszönöm. Thank you. If I now come to... Köszönöm szépen. Sophie Intveld következik, és azután az elnökségnek visszaadjuk a szót mert aztán még legalább tízen szeretnének kérdést feltenni, de hát ezt majd ilyen emészthető részletekben kívánjuk tálalni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a svéd elnökségnek a prezentációját. Nagyon örültem annak, hogy meghallgathattam önöket, és az örök megközelítését. Ugyanis azt hiszem, hogy az örök által közvetített üzenet eléggé aggasztó. az Európai Bizottsági előrejelzésekre vonatkozólag az átlagos deficit 7% lenne, és ettől még csak senki nem ájult el itt a teremben, pedig ez eléggé sokkoló, hiszen még a tartozások szintjével nem is foglalkoztunk. Az elmúlt másfél-két évben nagyon sokat beszéltünk, és a jövőben is sokat fogunk beszélni arról, hogy a pénzügyi piacokat hogyan kívánjuk megregulázni, megfegyelmezni. De hogyan akarjuk megfegyelmezni a költségvetési szerveket, ugyanis hogyha ezt nem tesszük meg, nos hát jó néhány eurozónás ország teljes mértékben fittyethány az eurozóna stabilitási paktumára, nem gondolják úgy, hogy most már arra lenne szükség, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek kötelezővé tennék a stabilitási és növekedési paktum betartatását, és nem állandóan a, és, és a generációk közötti szolidaritásra építenénk végre a jövőben. Rengeteg állami támogatást osztogattak ki bizonyos szektorokban, és eléggé szkeptikus voltam egyébként ezzel kapcsolatban és akkor ugye azt ígérgették nekünk, hogy ez most majd a zöld fellendülés fogja célozni, és így fogunk a 21. században innovatívakká válni. Nos, hát nagyszerű, de azért, ahogy én ezt látom, igazából a legtöbb támogatás a pénzügyi piacokra és az autógyártásnak ment. A svéd elnökségnek nem célja-e az, hogy megnézzék azt, hogy a az államok mennyire váltották be azt az ígéretet, hogy a zöld forradalmat fognak foganatosítani. És végül a kollégája beszélt arról is, hogy valószínűleg a bónuszok és fizetések tekintetében egyességre fognak jutni, de ha megengedik, kicsit cinikusan hadd tegyek egy megjegyzést. Ez megint nem csak ilyen kirakat ö, játék. Ugyanis persze, hát ezek a bónuszok eléggé érdekesek, de azért a végső legfontosabb kérdés az ellenőrzés kérdése, hogy a politikusok is ilyen incentívákat elfogadnak. Jó néhány olyan javaslat van, amelyek a ellenőrzésre, a szabályozásra vonatkoznak. Még a Larozier jelentésben is azt olvashattuk, hogy a, javas, hogy a javaslatok nem kielégítőek. Hollandia pénzügyminisztere azt mondja, hogy nem arra van szükség, hogy az ellenőrzési rendszereket a bankok vagy a pénzintézetek méretéhez igazítsa, hanem inkább csökkenteni a bankok méretét, és nem kíván európai szintű ellenőrzést, banki ellenőrzést megvalósítani. Mi erről az ön véleménye, hogyha az európai államoknak nincsen ahhoz kurázsia, hogy most végre radikális lépéseket tegyenek ebben a válságos időben, akkor a jövőben nem vetjük el pontosan ezzel már a jövő válságainak magvát? Elnök, köszönöm szépen. Válasz. Megpróbálok röviden válaszolni. Nagyon fontos, nagy kérdéseket, komplex kérdéseket kaptam. Az első kérdés. monetáris szempontból a hatékonyság vizsgálata. Nos, hát nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy a történelem is bebizonyította már, hogy a monetáris politikát össze kell hangolni egy expanzív politikával, expanziós politikával, és ugyanakkor a pénzintézetekre vonatkozólag jogszabályi hátteret kell teremteni. Nos, hát a jelenlegi helyzetben kimondhatjuk azt, hogy januárban, februárban nagyon problematikus helyzetben voltunk, ugyanis több gazdaság úgy tűnt, hogy a nagy gazdasági világválsághoz hasonló helyzetet, helyzetbe kerülhetne. Nos, hát a bankszektor stabilizációja talán megakadályozta ezt, és végre sikerült ugyanarra a szintre eljutni, amely a válság előtt volt jellemző. Úgyhogy ha a helyzetet elevezni kívánjuk, akkor talán egy jó néhány évet, vagy sőt évtizedet is várnunk kell a helyes elemzéssel, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a központi bank és a kormányok is nagyon gyorsan léptek, a politikájukat hozzáigazították ahhoz a kívánalomhoz, hogy a helyzet legalább ne váljon még rosszabbá. Ami a stabilitási és növekedési paktumot illeti, hát azt hiszem, hogy ezen belül kívánunk dolgozni, de hát világos az is, hogy a paktum valamennyi rugalmasságot is biztosít, és a problémás helyzetekben, mint amilyenben most vagyunk, azt láthatjuk, hogy soha nem látott szintű munkanélküliség jellemzi a legtöbb tagállamunkat, és nem tudjuk az általános kereseti oldalt stimulálni, úgyhogy ebből kifolyólag ez tipikusan egy olyan helyzet, amikor a, a közgazdászok azt mondanák, hogy a stabilizációra van szükség, illetve a kínálati oldal szabályozására. A bizottság is ezen a vonalon dolgozik, de a perspektívákat ki kell tágítanunk, hiszen a potenciális növekedés kérdését is meg kell vizsgálnunk, ugyanis amikor a munkaerőpiacot nézzük, akkor láthatjuk azt is, hogy a jövőben talán még gyengébbek leszünk, és alacsonyabb lesz a foglalkoztatottsági szint. Nagyon sok országban arról beszélnek, hogy az autógyártásban vagy másban ugyanaz a kapacitás megmarad el, mint a válság előtt. Aztán strukturális kérdések is felmerülnek, nem csak a pénzügyi piacok stabilizációjára gondolok, a kínálat, a keresleti oldal, a monetáris fiskális politika összehangolása, hogyan lehet olyan kereteket teremteni, amelyek révén biztosítani lehet a gazdaság egyensúlyát, és a munkanélküliségre is nagyon oda kell figyelni. A 70-es, 80-as években Európában láthattuk, hogy munkanélküliségi krízisek voltak, és azután azért elég magas szinten maradtak a foglalkoztatottság később. Jobban és rugalmasabban kell, hogy működjön a jövőben a munkaerőpiac is. Bulman úrral kapcsolatban, igen, Európában jó jogszabályi háttérre van szükség, és amikor ilyen akút válság alakul ki, mint most, akkor nagyok a kockázatok, de nem szabad túl lassan lépni. És hát a választók elé kell majd álljunk egyszer, vagy valamikor, el kell, hogy mondjuk, hogy ez volt a legválságosabb időszak a nagy gazdaság világválság óta. Úgyhogy hiszek abban, hogy meg kell találnunk a keményebb, óvatosabb és ugyanakkor szélesebb körű szabályoz, jogszabályi hátteret a pénzügyi piacoknak. A 70-es, 80-as években nagyon kevéssé volt hatékony a tőke megoszlása a gazdaságainkban, de amint vége lesz ennek a válságnak, akkor majd a jövő útja mindenképpen a szélesebb, de ugyanakkor rugalmasabb megoldások útja lesz reméljük, hogy ezzel kapcsolatban végre konklúzióra juthatunk. Az a közös fellépés igényére mutatott rá Bulman úr is, hát erre szükség van európai szinten, a G20-ak folyamatán belül főként, amikor hatékonyságról beszélünk, és a kopenhágai kritériumok finanszírozhatóságáról beszélünk. Nos, hát olyan folyamatról van itt szó, amelybe az összes tagállamot be kell vonni, ugyanis arra van szükség, hogy egy jó előkészítésből végül igazi előrelépést tudjunk megvalósítani. Azután több fontos kérdés is felmerült még a deficittel kapcsolatban. Európában a 7%-os GDP arányos deficit ugye egy bizottsági javaslat, illetve egy bizottsági előrejelzésből származik. Hát ez egy nagyon problematikus kérdés. 7-8%-os deficitre is számíthatunk, akkor, amikor már magasabb lesz a gazdasági növekedés, tehát a válság után általában 25%-kal növekedni fog a válság időszakban az eladósodási mérték. Aztán nagyon nagy problémák vannak a társadalom struktúrájával, és ugye most a munka, munkaerőpiac területén is sokkoló adatokat láthatunk. A Lisszaboni stratégiával kapcsolatban is csak ugyanezt tudom elmondani. Fiskális fegyelemre van szükség, de ugyanakkor rugalmasságra is, mert az, hogy a munkanélküliség nő, az azt mutatja, hogy jobb folyamatokat kell kialakítanunk, hogy a hitelességünket megőrizzük a fiskális politikákban. Rövid távon is. Persze itt nagyon sok függ a nemzeti hozzáállástól is, Tudom, hogy Hollandiában milyen folyamatot követtek. Nálunk Svédországban is egyébként nagyon hasonló a National Body Process. De hát persze kell egy közös keret, de ugyanakkor a megvalósítás kötelező érvényű kell, hogy legyen, és ez csak nemzeti szinten érhető el. Aztán előrelépésre van szükség az extra stratégiák területén is a stabilitási paktumban, és itt a bizottság munkájára is számítunk. Egy informális találkozón fogják bemutatni az erre vonatkozó javaslatukat, majd ő az ősszel Göteborgban lesz egy informális találkozó, ahol ezt megtudhatjuk. És ami a állami támogatások, illetve a zöld fellendülés kérdését illeti, nos hát mi nem hiszünk abban, hogy bizonyos iparágakat támogatni kellene állami támogatásból, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy az ide vonatkozó szabályokat fenntartsuk, és az egyik legnagyobb problémánk a múltban az volt, hogy szisztematikusan nem tudtunk mit kezdeni a pénzügyi válsággal, ugyanis ez kapcsolódott a állami támogatások rendszerének kialakításához. Hát ugye azonos szabályok kellenek, feljáték szabályok mindenkinek, és szisztematikus cselekvésre van szükség. A Deutsche Bank például, hogyha azt mondja, hogy az Ericsson-t vagy a Volvo-t támogatja, Svédországban az is egy megoldási módszer lett volna, tehát azért nagyon bonyolult konstrukciók léteznek ezen a területen, és hát rugalmasan kell kezelni. Ugyanakkor nem gondolom, hogy csak kirakat rendezgetésről beszélnénk, amikor a bónuszok problematikáját végre megoldottuk, ugyanis amikor a túlzott kockázatot támogatjuk, vagy pénzügyileg is, akkor ezeket a kockázatokat meg fogják lépni a illetékes személyek, és amikor pedig ez a az óriási kockázat nem hozza be a hozzáfűzött reményeket, akkor meg a közpénzekből tőkésítik fel újra a bankokat. Éppen ezért nem hiszem, hogy egy ilyen régi fajta nagyon, nagyon szabályozott piacra kellene visszatérnünk, de mégiscsak fontos az, hogy lássuk, hogy lesznek még válságok. Volt a dotcom válság, vagy az orosz válság, és még millió más. Nem tudjuk a pénzügyi rendszereinket körbeépíteni bástyákkal, de azért mégiscsak valamit tennünk kell a jövő szempontjából is. Igen, most pedig ön következik. Köszönöm szépen Köszönöm szépen a konstruktív hozzászólásokat, a támogatást, az ösztönzést, a biztatást, hogy folytassuk a munkánkat. András már nagyon sok választ nyújtott, szeretném ezt kiegészíteni. A likviditás injekció, amelyet a központi bankok folyósítottak, illetve a nemzeti ö, hitel hivatalok elég érdekes formában valósultak meg, hiszen ez nagy profitot hozott ezeknek a, az intézményeknek. Enélkül azonban teljes összeomlást láttunk volna, tehát nagyon hasznosak voltak ezek a lépések. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, ahogyan ezek a folyamatok megvalósultak a különböző országokban, saját országomra gondolok elsősorban, de természetesen más európai országokra is. Ami a kirakat rendezés kérdését illeti, nos nézzük, hogy miről is van szó. Kristálytiszta szabályokra van szükség, megfelelő ellenőrzésre és átfogó szankciókra. Ezekkel az eszközökkel kell élni azon bankokkal szemben, akik megszegik a szabályokat. Erre szükség van európai szinten, illetve a G20-ak szintjén is. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy félbe szakítottam a hozzászólását, próbáltam a felszólalók listáját megnézni. Hat felszólaló lesz, következő sorrendben Swinberg, Lambert, Langen, Stila Schmidt, és aztán ismét az elnökség kap majd szót tehát. Köszönöm, mondja az első hozzászóló. Rövidre fogom a mondandómat. Az alternatív befektetési alapkezelők, kezelés prioritást képez az elnökség munkaprogramjában. Milyen adatokkal dolgoznak, honnan látják a, kockázat, a rendszer szintű kockázatokat, miből tudják, hogy ilyenek léteznek. Lehet, hogy esetleg ezt nem kívánja megosztani velünk, de elképzelhető, hogy már ezen irányelv kapcsán módosítások vannak folyamatban, hogyha ez így van, akkor ezekről tudni szeretnénk. And uh, next it is Philippe. Yes. Yeah. Okay, well, uh, a few comments. First... Egy-két megjegyzésem lenne. Először is gratulálok az elnökségnek. Először is az ellenőrzés felügyelet kérdésében értékeljük azt, hogy ezt átfogó formában kívánják megvalósítani azt akarják, hogy megvalósítható legyen a felügyelet megfelelő szankciókkal. Azt hiszem, hogy ebben teljesen igazuk van. Egyetértek azzal is, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartani a szabályokat. Az európai zöldek részéről a következő aggaszt bennünket. A jelenleg asztalon lévő javaslatok egy koordinált megközelítést provokálnak, illetve ezt szeretnék, nem pedig a konkrét megvalósításra összpontosítanak. Ez olyan, mintha a maffiával ö, vennénk fel a harcot helyi rendőri erőkkel, e-mailel és így tovább. Integrált szereplőket szabályozunk, tehát minden szabályozási eszköznek is integrált formában kell megvalósulnia, és ezt nem látom. Ami a közfinanszírozás kérdését illeti, egyetértek, nem szabad az egyik buborékot egy másikkal helyettesíteni. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy államháztartási hiányt építünk, tehát ez növekszik, és ez aggodalomra ad okot. Egy bizonyos hiányról van itt szó, vannak másfajta hiányok is, mint például a környezetvédelmi deficit, és ez hozzájárul az éghajlatváltozási problémához. De ez a pénzügyi hiány, hogyha ezzel foglalkozunk és félresöpörjük a többi deficitet, az nem lesz, nem lesz előnyére a következő generációknak. Tehát azt hiszem, hogy kemény dió előtt állunk, nincs könnyű megoldás. Mindenképpen fontos, hogy a teljes képet vizsgáljuk. Ami a munkaerőpiacot illeti, egy kicsit meglepett ebben a kérdésben. Olafson kollégáját a minap az ipari bizottságban, és azt mondta, hogy az első védelmi vonal a pénzügyi válság megoldása, ezzel egyetértek. A második védelmi vonal az aktív munkaerőpiaci politika megfelelő oktatási rendszerrel, oktatással, illetve a munkanélküliek segítésével. Az első és a második védelmi vonal között azonban van egy, egy, még egy vonal, ez pedig a zöld transformáció, amely gazdasági lehetőségeket kínál. Az Ipari Bizottságban erről a témáról beszéltünk, és azt várjuk a svéd elnökségtől, hogy itt következetesen mutasson irányt. Szeretném, hogyha egy konkrétabban fogalmazna ebben a kérdésben. Ami az aktív munkaerőpiaci politikát illeti, egyetértek. Tennünk kell valamit, azonban óvatos fellépésre inteném önöket, nem szabad olyan jelzéseket adni, mely szerint a védelmi szintet csökkenteni fogjuk azok, akiknek van munkájuk, még azok is óvatosabbak lesznek az életmódjuk, a kiadásaik tekintetében, és ennek nagyon súlyos hatása lesz a gazdaságra. Tehát, hogyha nem is altruista okokból, akkor legalább gyakorlati okokból legyünk óvatosak. Ami pedig az adózás kérdését illeti, illetve az adóparadicsomokat, Szeretném, hogyha konkrétabban fogalmazna, milyen konkrét kezdeményezésekkel kívánnak élni majd az elnökség ideje alatt. És még valami, hogy egy, egy közös hangot kell megütni. Úgy, tűnöm, úgy tűnik, hogy arra számítanak, hogy a G20-ak G20-ak találkozóján a különböző európai országok egy hangot fognak megütni. Nos, nem tudom, hogy a, a hiány, a közfinanszírozás, a közkiadások területén ugyanezt a hangot halljuk majd a különböző országokból. Köszönöm. Bena Lange. Köszönöm. A svéd elnökség nagyon megegyszerűsítette a dolgunkat. Új parlament alakult, új bizottság, a gazdasági válság kellős közepén, és már évek óta vitatkozunk a szükséges szabályozásról. Tegnap már meglepett, megdöbbentett, hogy az illetve délelőtt, amikor itt az amerikai kollégákkal elhangzott vitában a kapitalizmus, a kapitalizmus fenyegetettsége is elhangzott, és hogy mi itt Európában fokozott szabályozást akarunk. Az, az Európai Parlament is egy ilyen többségi projekt, ha úgy tetszik. A svéd elnökségnek meg kéne próbálnia a G20-as csúcs előtt az európai tagállamok egységes álláspontját elérni, de hát azt hiszem, hogy csak korlátozottan várhatjuk azt, hogy a G20-as csúcs valamilyen gyors megoldást fog találni. Ha megnézzük a jövőbeni bizottság programját, ez előtt is áll majd a svéd elnökség. Ezeket a programokat nem szabad könnyedén venni. Egyértelmű szabályozásra van szükség, és a frakciónk nevében annak ellenére, hogy itt a liberálisok, a britek vagy az írek részéről eltérő hangok hallana, hallatszanak, döntő többségre van szükség a jövőbeni belső piac érdekében, hogy ne egy olyan halott ember működjön itt, mint McCreevy úr volt az elmúlt öt évben. Fennáll az a veszélye, hogyha elkapkodjuk a dol- illetve hogy elkapkodjuk a dolgokat. Szerintem ez egyáltalán nem igaz. A vonakodás, a halogatás legalább annyira veszélyes. Nem követhetünk egy brit vagy amerikai utat. A pénzpiacokon európai megoldásra és szabályozásra van szükség. A szociális szabad piacgazdaság a szabadságot is feltételezi, illetve a felül, felelősséget. Itt azt hiszem, hogy túlzott hangsúlyt kapott a szabadság, miközben megfelelkeztünk a felelősségről. Tehát a fél év, ami az önök rendelkezésére áll, meglehetősen rövid, de kérem, hogy a bizottság jövőbeni összetételére vonatkozó tárgyalásokban aktívan vegyenek részt. A stabilitási és növekedési paktum betartása legalább annyira pontos, fontos, mint a pénzpiacok szabályozása. Nem szabad, hogy ez felhiguljon. És még egy dolog, egy pozitív kérésem lenne önökhöz, Kérem, hogy komolyan vizsgálják meg. Ezt eh, már hallottuk eh, egyébként a svéd program bemutatásán is, hogy Svédország milyen feltételek mellett lenne hajlandó Svédország végre csatlakozni az euróövezethez. Lehet, hogy nem akarnak, de ha bizonyos feltételeket teljesítenek, akkor belépnek, vagy, vagy tagá válnak az eurózónának, és gondolom, hogy az svéd elnökségnek feladata ezt a folyamatot is elősegíteni. Köszönöm. Reagálva a miniszterek által elmondottakkal, itt nem egy brit, ír vagy amerikai problémáról beszélünk, hanem egy globális helyzetről, egy globális válságról, amit vagy együtt kezelünk, vagy elbukunk. Tehát mindenféleképpen az együttes fellépésre van szükség. Ezt előre kell bocsátanom, mielőtt a konkrét kérdésemet felteszem. Nagyon fontosnak tartottam, amit elmondott a Lisszaboni stratégiáról, arról, hogy sajnálatos módon 2010-ig kitűztük magunknak a dinamikus, eh, eh, tudás alapú gazdaság kiéptését de ettől azért messze elmaradtunk. Az elmúlt tíz évben gyakorlatilag az alapvető célkitűzést, ami teljesen helyes, nem sikerült elérni. Miközben Amerikában a Yahoo, az Amazonok és a hasonlók virágoznak, Európában nincs ennek analógiája. Tehát ezek komoly kihívások számunkra. A népesség öregedéséről is szót ejtett, ami talán az egyik legnagyobb kihívás Európa előtt. A gazdasági szakbizottságnak is foglalkozni kell ezzel a problémával. A klímaváltozásra rátérve, a választási kampányban a zöld szabályok, a zöld munkahelyek, minden politikai párt a zászlajára tűzte ezt, de hogyan tudjuk ezt a valóságban megvalósítani? A kopenhágai csúcs előtt rendkívül fontos lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel is. A Királyi Tudományos Akadémia jelentését említette, nagyon hogy hogyha ezt megosztaná velünk, hiszen számukra ez nagyon érdekes lenne végezetül, ami pedig az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó javaslatot illeti. A komoly kockázatot jelentő szereplők szabályzására vonatkozóan itt ezt a kérdést rendszer szinten kell megvizsgálni, ami a legfontosabb kérdés számunkra az, hogy a javaslatban egy gyakorlatilag egységes, mindenkire ráhúzható megoldás szerepel, meglep, amit már említettem korábban is, hogy a befektetési alapokat is érintené ez a szabályozás, jól lehet ők nem járultak hozzá a rendszer szintű problémához, vagy kockázatokhoz, tehát egyértelműen kell fogalmazni, és végiggondolni a dolgokat, és elkerülni a kapkodást. Lehet, hogy ezeket a célokat nem könnyű elérni, de mindenféleképpen az átgondoltság lenne a legfontosabb. És még röviden, arra gondoltam csak, hogy illetve itt elhangzott, hogy Svédország csatlakozik az eurozónához, feltetőleg ez korábban fog megtörténni, mint az Egyesült Királyság esetében. Olle? Köszönöm, elnök asszony. Vene Langének és mondom, hogy természetesen szükség van szabályozásra, de nem, nincs szükségünk rossz szabályozásra, úgyhogy ne erőltessen olyan szabályozás, ami pontosan ellentétes hatású, és ha most megengedik, akkor anyanyelvemen folytatnám. Nagyon örültem, és büszke vagyok, hogy egy svéd központ, közép párt részéről két miniszter is elfáradt hozzánk. Annak ellenére, hogy semmiféle szociális demokrata, szociáldemokrata elemet nem hordoznak, mégis eljöttek ide. Svéd állampolgárként szeretnék szólni. Itt nem azért, mert valami jogi hibát látok. A svéd gazdaságnak le kellett vonni azt a következtetést, hogy eddig jól járt a, azzal, hogy az eurozónán kívül maradt, amikor a vihar elérte a partjainkat. Számos fontos kérdésben döntöttünk Párizsban, és nem kellett volna Borg úrnak is jelen lennie, amikor ezek a döntések megszülettek? azt mondhatnánk, hogy Svédország jobban járt volna, hogyha tagja lett volna az euróvezetnek? És a pénzügyminiszterünktől kérdezem, hogy milyen határidőben gondolkodnak. Nem tudom, hogy osztja a nézeteimet, és esetleg foglalkozik-e azzal, hogy, Euró, hogy Svédország mikor csatlakozhat az euró övezethez? Az elmúlt évek során figyelemmel kísértem az elmúlt a különböző nyilatkozatait, különösen az elmúlt hónapokban, és most az Európai ECOFIN tanács elnöki székében figyelembe kellene vennie amikor a bónuszokról és egyéb dolgokról van szó, hogy Svédország kis ország, exportorientált ország, és azt kell bizonyítanunk, hogy kiegyensúlyozott módon kezeljük a, ezeket a kérdéseket, még egy szociáldemokrata kormánynak is. Martel azt mondta, hogy amikor a private equity-ről vagy a hedge fundokról van szó, kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Remélem, hogy az elkövetkezendő hónapok során Mardel kolléga nem esik abba a csapdába, hogy retorikai gusba köti magát. Ez a hang nem ugyanis az, aminek, ami lehetővé teszi, hogy a jó ötletek, perspektívák valósulhassanak meg. Ja. <clears throat> Ja, Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne Borg úrhoz. Említette, hogy Európának egy hangon kell szólnia. Ezt csak meg tudom emli- ö, ismételni. Tehát a G20-as súsra gondolok. A hét elején Merkel kancellár asszony és Sárközi elnök úr is egyértelműen felszólított arra, hogy a bankvezetők javadalmazását, bónuszát egyértelműen és jelentős mértékben csökkenteni kell. Ez szorosan összefügg a pénzpiacok szabályozásával. Az ön véleménye erről mi? Erre lennék kíváncsi, különös tekintettel erre az egy hangon történő felszólalásra. És most az európai bal oldal nevében szólva, a pénzpiaci kilátásokat egyértelműen javítani kell, és a felügyelet is, felügyeletet erősíteni kell, de nem hiszem, hogy a probléma ebben gyökerezik. ennél gyöker, mélyebben gyökerezik a probléma, nevezetesen az önszabályozásban. nyilvánvalóan nincs arról szó, hogy a pénzpiacokat kell átalakítani. Az én kérésem az ebben a helyzetben, hogy mindezeket vegyék figyelembe, és ne csak a felügyelet szintjére összpontosítsanak, hanem ennél mélyebben vizsgálják meg a kérdését. Kérdést harmadik sorban szeretném megemlíteni, hogy Japánban múlt héten a választások következtében kormánycserére került sor, és a jövőbeni japán kormány egyértelművé tette, hogy az exportorientáltság helyett a belső piacra fognak koncentrálni, úgyhogy itt feltehetőleg bizonyos gazdaságpolitikai hangsúly eltolódás is várható. Ön ezt hogyan értékeli, különös tekintettel a Lisszaboni stratégiára, ami viszont erőteljesen exportorientált? over to you. Uh, we have, after you finished on, on this batch of questions... Remélem, hogy ha befejezzük ezt a mostani kört, akkor még hatan fognak hozzászólni. Arra van még 25 percünk nagyjából. Nos, hát akkor megpróbálok röviden változtatni. És majd kollégám megpróbál szintén válaszolni. Ami Philip Lamberts kérdését illeti, környezetre vonatkozó a károkkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a stabilitási paktum és Kopenhága egyaránt szemünk előtt kell, hogy lebegjenek. Nem hiszem, hogy ebben problémát láthatok, ugyanis Svédország és Dánia is meg tudta oldani a zöld forradalmat, anélkül, hogy a költségvetést ez megterhelte volna nem akarok provokatív lenni, de hát ugye az energiák, meg az energiahordozók megadóztatása valóban napi rendelévő kérdés. A költségvetési hiány, illetve a környezeti hiány kérdése szempontjából hatékony eszközök állnak a rendelkezésünkre. De hát ez persze mind olyan kérdés, amelyről még a jövőben is vitáznunk kell. Úgy gondoljuk, hogy az energiák megadóztatása jó gondolata a bizottság részéről. Legyünk egy kicsikét konkrétabbak Lamberts úr kérdésével kapcsolatban. A védvonalak tekintetében az első, ugye a pénzügyi piacokra vonatkozik, a múlt év őszén, illetve ez év kezdetén volt a válság a legmélyebb, és akkor az volt a cél, hogy megakadályozzuk, hogy a munkahelyek elvesztenek, tehát hogy a munkanélküliség növekedjen, ezt meg akartuk akadályozni. Aztán volt egy stratégiai kérdés, vagy strukturális kérdés. Nem akartuk, hogy tartósan magas szinten maradjon a munkanélküliség hosszú távon, De hát itt ugye aktív munkaerőpiaci politikákra van szükség, a motivációt, a kompetenciákat magas szinten kell tartani, még akkor is, amikor éppen nagyon alacsony a munkaerő kereslet, és hát az is világos, hogy Európában azt láthattuk, hogy a munkaerőpiacban torzulásokat tapasztalhattunk, Úgyhogy ez volt a második védvonal, strukturális kérdéseket kellett a munkaerőpiacon középtávon rendeznünk. Ami az adóparadicsomokat illeti, hát itt ugye pénzügyi piacok tekintetében kiegyensúlyozott játékszabályokat szeretnénk létrehozni. Továbbra is dolgozunk ezen a kérdésen, és szeretném aláhúzni, hogy közös állásponttal készülünk a G20-ak találkozójára, úgyhogy talán itt is sikerült előrelépést elérnünk. Aztán a G20-ak elvárásaival kapcsolatban. Nem vagyok annyira szkeptikus, ugyanis ma talán az informális találkozón sikerült a legfontosabb közös európai álláspont kérdéseit tisztázni, a bónuszok, illetve fizetések tekintetében. Ez pedig azt jelenti, hogy van a lehetőség, esély, hogy európai szintű megállapodásra jussunk, és közös megközelítést alkalmazzunk a klímaváltozással kapcsolatban, illetve a kopenhágai úttal kapcsolatban is. Nem hiszem, hogy ezt az egész kérdést szabadság kontra felelősség ellentmondásaként kell megélnünk, hiszen mind a kettőre szükség van. Nem hiszem, hogy a szabadságot a felelősséggel ne lehetne összeegyeztetni. Világos az is, hogy most a pénzügyi piacokon persze a felelősségvállalás kérdését kell erősíteni. Steven több kérdéssel is élt a Lisszaboni stratégia tekintetében tudásalapú nagy növekedés. Hát Európában a produktivitás esett, és a növekedés is, főként a hosszú távú előrejelzések tekintetében, az e- Egyesült Államokkal összehasonlításban, és sajnos kevesebbet is dolgozunk Európában, hogyha órában számosítjuk a munkában eltöltött órákat, és a munkaerőpiacunk egészen máshogy működik, nagyobb vállalkozói szellemre van szükség, több oktatásra, nagyobb kutatásfejlesztési támogatásokra, illetve beruházásokra, és hát itt egy szélesebb körű perspektívában kell gondolkodni, és talán politikai szintű megegyezésre lehet számítani még decemberig, és aztán majd a Dán elnökség tovább viszi ezt. Hosszú távon 98-ban emlékezzünk vissza, mi volt az orosz válság kapcsán, ezt kell hosszú távon is figyelembe vennünk. A Lehman Brothers esete és az Egyesült Államokban más esetek is rámutattak arra, hogy amikor nincsen semmiféle szabályozás, akkor az problematikus. És még hogyha hedge -ok is ide tartoznak, akkor is közös megközelítése van szükség a kockázatvállalással kapcsolatban. Hatékonyabban kell fellépni. Aztán Svédország eurozónába való csatlakozása. Nem kívánok itt most párhuzamot vonni a francia forradalommal, szerintem még túl korai lenne erről beszélni most, de szerintem most még nehéz lenne megmondani, hogy hosszú távon ennek milyen hatásai lehetnének. Volt egy népszavazás erről, a legfontosabb svéd pártok azt mondták, hogy kb. tíz év múlva fogjuk újra tárgyalni ezt a kérdést, addig elfelejtjük. Az euró és a központi bank persze stabilitás jelentő momentumként jelent meg most a válságban, és reméljük, hogy egyébként történik majd előrelépés, de hát ez csak a népszavazás döntheti el, és a közvéleményre is oda kell figyelnünk. És hát ugye vannak jogalkotási problémák is, persze nem rejtegethetjük el azt, hogy én mondjuk személy szerint akárhányszor igennel szavaznék, de hát mégiscsak a közvélemény támogatására és a többségre van szükség ehhezünk. A Merkel sárközi kezdeményezésekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a mai napon a tanácssal, tanácsban megvitattunk jó néhány kérdést, vitalitást, energiát adunk a folyamatnak olyan szabályokra lesz szükség, amelyek megakadályozzák azt, hogy ilyen óriási boruszok kifizethetővé váljanak. Trojkában dolgozunk, Franciaországgal. Nagyon sokat profitáltunk a szoros együttműködésből. Szeretném tehát aláhúzni azt, hogy mennyire jó együttműködés alakult ki köztünk és a francia elődeink között. És végül elmondom azt, hogy az exportorientált modell bizony nagyon hatékony. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az exportorientált modell az a hatékonyabb gyártást is előidézi, és az új technológiák áramlása nagyon gyors, tehát igazából azok az országok állják majd keményen a sarat, amelyek export szinten is versenyképesek. Ez Svédország esetében bebizonyította már a hatékonyságát. Um, firstly, Kay... Köszönöm szépen. Kay Swinburne tette föl azt a kérdést, hogy gyűjtünk-e adatokat a rendszer szintű kockázatok azonosítására. Igen, az Európai Központi Bank végzi ezt a feladatot, illetve a nemzeti hatóságok. 2001 első felében volt az utolsó svéd elnökség, az volt a lámfalusi folyamat kiindulópontja, és akkor a pénzügyi szolgáltatások terén egy egyenlő játékteret kívántunk biztosítani, és sikeresek voltunk. A probléma az az, hogy az ellenőrzés otthon maradt, hogy úgy fogalmazzak, tehát nemzeti szinten maradt. Ez az, amit most meg kell változtatnunk. A Rozier jelentés kiváló kiindulópont, már most is folynak a konzultációk, és szeptember 23-án öt jogalkotási dokumentumot kapunk majd a bizottságtól, és önökkel együtt kívánjuk majd ezeket megvitatni. Véleményem szerint ezt a projektet a svéd elnökség keretében le kell zárni, tehát az a decemberi tanácsig itt ki kell teljesíteni ezt a folyamatot. Philip Lambert nagyobb integrációt és alacsonyabb szintű koordinációt kér, erre hívta föl a figyelmet. Nos, mi az, ami politikailag megvalósítható? Ahogyan említettem, akkor, amikor a három mikroszintű hatóságot fölvázoltuk, akkor egy magas szintű integrációt és együttműködést vázoltunk föl. Itt a célunk az volt, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki véleményem szerint a nemzeti szintű ellenőrzés, a nemzeti bankok ellenőrzését nemzeti szinten kell megvalósítani. De ahogyan már korábban is említettem, nyitott vagyok az eszmecserére ebben a kérdésben. Igen, a következő névszavazáskor, ha majd lesz ilyen, igennel fogok szavazni. Ulla Schmidt eh, kérdésére fogok válaszolni svédül. és Gülen már is itt van a teremben, régi jó barátom. Jó-e e az, hogy kimaradtunk az eurózónából? Természetesen jobb lett volna, hogyha akkor a tárgyalások során a teremben vagyunk, ebben egyetértünk, azonban Svédország számára, amely egy exportorientált, exportfüggő ország, most a válság során egy hatalmas előnyel rendelkezett, hiszen könnyebb volt értékesíteni termékeinket, még egy gyenge valuta mellett is. Amikor a válságon már túl leszünk, akkor majd mérleget vonhatunk, de azt hiszem, hogy a, a svéd ipar számára az, hogy kimaradt eddig az eurozónából, előny volt a válság során. Nos, hadd mondjam el, hogy az alternatív beruházási alapkezelőkre vonatkozó irányelv heterogén alapokkal foglalkozik, tehát nagyon sok különböző alappal, és Figyelmesen meg kell vizsgálni a jogi, illetve a technikai részleteket, meg kell nézni, hogy az előttünk levő javaslatok meg elérik-e céljukat, és a kívánt hatást váltják-e ki a különböző frontokon, a különböző alapok tekintetében. Azt mondhatom, hogy örömmel látom, hogy már történt előrelépés ezen a téren. A tanácsban eszmecserét folytatunk, illetve a megfelelő üzletágakkal is. Konstruktív az együttműködés, és biztos vagyok abban, hogy egy kiegyensúlyozott termék lesz a végeredmény, amely jobb szabályozást valósít majd meg, és remélhetőleg az iparág számára nem jelent majd további terheket. Tehát nagyon remélem, hogy közös munkával megtaláljuk majd az egyensúlyt. Nem lesz könnyű, de meg kell próbálni. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó hat hozzászó. Order, Poda, Hochmark, and Zalba And um, if you please would be brief, because otherwise you won't get any responses. So try to keep it to about a minute if you can. Kérem, hogy egy percre szorítsák a hozzászólásokat, mert nem lesz idő a válaszadásra. Ah, I'm sorry, it's not strong enough. So uh, let me pose my question. Hadd uh, beszéljek uh, magyarul az anyanyelvemen, ugyanis uh, egy másik tagállamban, Szlovákiában egy új nyelvtörvény lépett életbe tegnap, aminek súlyos következményei lesznek. Kérdésem, megjegyzésem a stabilitás és növekedési paktum szabályrendszeréhez kapcsolódna. Miniszter urak említették, és ezzel nagyon egyetértek, hogy kristálytiszta szabályokra van szükség. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy emellett betartható szabályokra van szükség a hitelesség és igazságosság két olyan ö, kérdés, amitől nem tekinthetünk el egyetlen ö, mozdulatunkban sem. A polgáraink joggal kérdezhetik, hogy hiteles-e az Európai Unió, hogyha olyan szabályokat alkot, amiket nem tud betartani. Említette Márgályó úr is a vita kezdetén hogy ugye a túlzott deficit eljárás az most már egyre több tagállam esetében elkerülhetetlen, már alig maradt tagállam, amelyik az alól mentesül. Terveznek-e a svéd elnökség alatt egy gondolkodást arról, hogy a válság is bemutatta ezen szabályoknak a tarthatatlanságát, hogy ne kerüljünk ördöki körbe, hiszen amint ez az elkerülhetetlen költségvetési hiány növekedés nélkül ugye a növekedés beindítása az, nagyon, az nagyjából elképzelhetetlen. Vannak elképzelések arra vonatkozóan, hogy egy bizonyos észszerűsítéssel olyan szabályokat alkothatnánk, amelyeket aztán be tudunk tartani, és amelyeket szigorúan be is kellene tarthatni. Például, hogy az eurozóna átlagától plusz-minusz másfél százalékkal való eltérést egy, egy olyan javaslat, amit én is megfontolandónak tartok az igazságosság témakörében pedig szintén a stabilitási és növekedési paktumhoz kapcsolódóan ugye az inflációs kritériumot azt a, három legalacsonyabb inflációjú eu tagállam alapján határozzák meg és nem az eurózóna tagállamok alapján e téren egy közös gondolkodást esetleg elkezdenek e? köszönöm. kõigepealt mul on Árdus, hea meel on. Köszönöm szépen. Először is örömmel üdvözlöm miniszter urakat itt a körünkben, és nagyon remélem, hogy az együttműködés gyümölcsöző lesz, úgy, ahogy ez a múltban is volt. Tulajdonképpen minden kérdésemre megkaptam már a választ, és igazából segítséget kívánok nyújtani a G20-ak folyamatban való részvétellel egy hatalmas lépést tettek, hiszen semmilyen olyan problémát nem azonosítottak, amely az érdekeink védelme tekintetében hátrányos hatása lenne. Hogyan látják, hogyan segíthetne az Európai Parlament önöknek a G20-ak folyamatában, annak érdekében, hogy valóban közös hangot üssön meg Európa. Gúnáré a szó, mondja az elnök asszony. Nagyon rövid leszek, röviden fogok fogalmazni, annyit kívánok elmondani, hogy üdvözlöm Önöket itt a teremben. Azt hiszem, hogy ez nagy megtiszteltetés Svédország számára. Új parlament, új bizottság várható, és az európai gazdaság most hozza meg a válságból kilábaló lépéseket arról beszélünk, hogy hogyan készülhetünk föl a jövőre, és hogyan kerülhetjük el a következő válságot. Nagyon nehéz kilépni ebből a jelenlegi válságból. Gondolok itt a magas szintű állami segítségnyújtásra, támogatásra, illetve a költségvetési hiányokra. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a pénzügyi piacokat jobban szabályozni, de azt hiszem, hogy szükség van jobb szabályozásra a makrogazdasági szabályok tekintetében is. A stabilitási paktumot megváltoztattuk egy pár évvel ezelőtt, és ez csökkentette a rugalmasságot, lefelé, de fölfelé nem. Ez azt jelenti, hogy jó időkben vannak szabályaink, azonban a probléma, a jelenlegi probléma az az, hogy nagyon sok kormány, nagyon sok ország hiánya küzdött már a válság előtt, és ezáltal kevésbé voltunk felkészültek az eseményekre. Természetesen ez azt jelenti, hogy a stabilitási paktumot meg kell vizsgálni az állami támogatás, illetve a deficit tekintetében a gyümölcsöző időszakokban. Hogyha nem indítjuk útjára ezt a jellegű párbeszédet most, akkor sohasem fogunk foglalkozni ezzel a kérdésekkel, de örülök, hogy itt vannak. Grazie. Una... Köszönöm szépen, egy nagyon rövid kérdésem lesz. 9,5%-ra hágott az eurózónában a munkanélküliség. Ez egy kicsikét eltolt mutatószám, ahogyan azt egyébként a központi bank is megmondta, nem mondhatjuk azt, hogy a válságon túl vagyunk akkor, hogyha továbbra is növekszik a munkanélküliség. A kérdésem a következő lenne, a svéd elnökség nem gondolja úgy, hogy egy sokkal komolyabb tervet kellene kidolgoznunk, egy igazi masszív tervet európai gazdaság újra beindítására, amelynek a célja vagy a központjában az innováció, a kutatásfejlesztés, a beruházások állnának, ahogyan azt a miniszterelnök Strasbourgban is elmondta, olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek a banki szolgáltatásokat és a pénzügyi eszközöket a reálgazdasághoz igazítják. A svéd elnökség vajon úgy gondolja-e, hogy magára vállalja ezt a javaslatot? Köszönöm. Mr. Elnök asszony, itt ülök. A svéd elnökség nek szeretném megköszönni a beszámolót, és azt hiszem, hogy nagyon pozitív szellemben tudunk majd hazatérni. Én görög országból származom, és Görögország van előrehozott választásokat fogunk tartani hamarosan, mégpedig nagyon rossz gazdasági körülmények között. Jelenleg konzervatív kormány van hatalmon, és itt elhangzott a vitában, hogy a túlzott deficit eljárást valószínűleg ki kell majd terjeszteni. Nem tudom, hogy az ECOFIN a Görögországot is figyelembe veszi, vagy, vagy gondolkodik-e arról, hogy nálunk is beindítják ezeket, vagy pedig tovább lehet-e halogatni a dolgokat, ami viszont a munkanélküliségre lesz hatással. Másodszorban nálunk is vannak magánbankok. Az állami szektorban az a döntés született, hogy 5%-os kamat mellett fognak értékpapírokat kibocsátani, amit az EKB felé garanciaként nyújtanak majd be, és ez lehetővé teszi, hogy a vállalatok további tőkéhez jussanak, de 18%-os kamat mellett. Nem tudom, hogy nem lehetne más lehetőséget is megvizsgálni, egyfajta közvetlen finanszírozás lehetőségét, tehát például közvetlen támogatást az EKB-n keresztül, hogy az ilyen spekulatív eszközöktől meg lehessen szabadulni. Uh, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a svéd elnökségnek is, hogy eljöttek hozzánk. Még említették, hogy egyik prioritásuk a munkanélküliség, illetve a munkaerőpiac rugalmassága. Hiszek abban, hogy a rugalmasabb munkaerőpiac munkahelyeket teremt majd, illetve segíteni fog abban is, hogy véget vessünk a válságnak. Tehát támogatom a rugalmasabb munkaerőpiacot. Tudnunk kell, hogy a munkaerővel kapcsolatos törvények mindig, még mindig a kormányokhoz, a nemzeti kormányokhoz tartoznak, Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményük az ezzel kapcsolatos kérdésekről. The translators have said they will... Köszönjük szépen. Még 10 percet adnak a tolmácsok, úgyhogy még 7 percet ebből a válaszokra tudunk fordítani, úgyhogy köszönjük szépen a tolmácsok munkáját előre is. Köszönöm szépen, nagyon röviden próbálok meg válaszolni, és aztán Odell kolléga és még pontosítja a válaszokat. Győri képviselő a növekedésről beszélt, a deficitről és a munkanélküliségről, illetve arról, hogy hogyan lehetne erősíteni ezt a folyamatot. Azt kellene kimondanunk, hogy jó néhány olyan ország, amelyben magas a foglalkoztatottság, vagy nagyon alacsony a munkanélküliség, Svédországra, Hollandiára vagy Dániára gondolok, igazából nagyobb mozgásteret kapnak a közpénzeik elosztásában is hosszú távú feltételeket, feltételeket kell teremteni az alacsony munkanélküliség megvalósítására. Ivásznak azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ő nem boldog, de én viszont nagyon sajnálom, hogy ön elment a tanácsból, mert nagyon jól együtt tudtunk működni, és remélem, hogy folytathatjuk ezt a munkát itt most a parlamenti képviselői mi voltjában is. Azt hiszem, hogy az előrejelzések szerint lehetőség nyílik arra, hogy a G20-ak találkozóján egyezményekre jussunk. Az előkészítő munka nagyon fontos, és most éppen ezt a munkát végezzük a tanácson belül. Márk úr arról beszél, hogy hogyan tudunk felkészülni a következő válságra. Egyébként igazából nem tudjuk, most óvatosabb pénzügyi világot akarunk építeni, ne legyen akkor a kockázat, ne legyenek pénzügyi buborékok olyan mértékben, mint a múltban, és erősebb költségvetési fegyelemre van szükség, ugyanakkor dinamikusabb gazdaságokra, rugalmasabb munkaerőpiacokra. Tehát ennyit tudok mondani általános értelemben, de amikor a munkanélküliségről beszélünk, Dominici képviselő feltett egy kérdést ezzel kapcsolatban. Nos, hát persze látszik már az, hogy mik az elvárások, illetve a várakozások a vállalkozói világon belül, tehát vannak előrejelzések, de azért úgy tűnik, hogy még most is eléggé nem túl rózsás a helyzet a munkaerőpiacon, tehát azért ezt figyelembe kell venni. A pessimizmus talán már a háztartásokban és az exportőröknél kevésbé jellemző, de azért még sokan úgy gondolják, hogy hosszú távon is nehézségekkel kell majd megküzdenünk a munkaerőpiacon, tehát óvatos megközelítésre van szükség. Amikor a az Európai Központi Bank közvetlen finanszírozásáról beszélünk a költségvetési kiadások tekintetében, nos hát itt a költségvetési fegyelem kérdése merül fel. Bizonyos országoknak a kötvénykibocsátásból is problémái adódtak, de hát ugyanakkor ez sajnos szükséges rossz, úgyhogy összeköttetést kell látnunk a kötvénypiacok és a nemzeti um, költségvetési hiányok között. Mit tehetünk hosszú távon a rugalmasabb uh, munkaerőpiac létrehozására? Hát uh, oktatás, képzés, uh, jobb gyermekellátó um, szervezetek, ezek általában nemzeti szinten megoldott kérdések. Persze szükség van egy európai megközelítése, inkább stratégiai szinten, de én eh, az én véleményem szerint a társadalombiztosítás, adózás, eh, gyermek eh, megőrzés kérdése, ezek azért nemzeti kézben kell, hogy maradjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Anders eh, nagyon is átfogó válaszokat adott a kérdésekre, ezért csak annyit kívánok elmondani önöknek és a tolmácsoknak, hogy nagy öröm volt számomra az, hogy eljött, eljöhettem önökhez, és megízlelhettem az együttműködés gyümölcsét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltak várjuk majd az elnökségük végén is vissza önöket. Még egy apróság. A következő ülés szeptember 28-án és 29-én lesz. 28